Je, vais de, je demande à la presse, aux photographes, aux caméramans de quitter la salle. Nous allons commencer. Kérem azokat, akik eh, nem illetékesek, hogy távozzanak a teremből, mert megkezdjük a meghallgatást. Kérem, hogy az illetéktelenek vonuljanak vissza, azért, hogy megkezdhessük a munkát. Kedves kollégák, kellemes délutánt kívánok! önnek is kellemes délutánt. Jeleve asszony, üdvözöljük a parlamentben. Megkezdjük ezt az ülést, vagyis a meghallgatást, Jeleve asszony meghallgatását, azért, hogy értékeljük, képes-e arra, hogy milyen adottságai vannak ahhoz, hogy betöltse azt a posztot, amelyet Barozó elnök jelölt ki számára nemzetközi együttműködés, humanitárius segítségnyújtás és válságkezelésért felelős biztos jelölt legyen. Megvizsgáljuk általános kompetenciáját, európai elkötelezettségét, személyes függetlenségét. A parlament értékeli a tárca, tárcával kapcsolatos ismeretét és kommunikációs képességét is. Előkészítő kérdő jel, kérdőívre válaszolt a biztos jelölt asszony, az írásos válaszokat már a parlamenti képviselők megkapták. Szeretném elmondani, hogy hogyan folytatjuk le ezt a meghallgatást. A politikai frakciók rövid nyilatkozatot tesznek arról, hogy melyek a prioritásaik a humanitárius segítségnyújtás és a válságkezelés terén. Majd pedig a biztos jelölt asszony bevezető nyilatkozatot tesz, ami maximum 10 perc lehet. 2 óra 45-kor pedig a kérdések kezdődnek. Minden egyes politikai frakció képviselője indíthatja ezt a kérdésfeltevést, majd pedig mindezt a vitát pingpong alapon fogjuk lefolytatni, vagyis három és fél perc áll rendelkezésre 45 másodperc minden kérdésre, és 1 perc és 45 másodperc a biztos asszony válaszára, 30 másodperc a kiegészítő kérdésre, ha szükséges, és 30 másodperc a végleges válaszra. Szeretném elmondani, hogy a kiegészítő válasznak szorosan kapcsolódnia kell az előző kérdéshez és a biztosasszony válaszához. Szeretném megkérni önöket, hogy ezeket a kritériumokat vegyék figyelembe akkor, amikor a kiegészítő kérdéseket teszik fel. Ezen kívül lesz még lehetőség, két kis rövid lehetőség arra, hogy catch the eye rendkívüli kérdéseket tegyenek fel. A koordinátorok azonosították ezeket a témákat. A 15-20 másodperc áll lehetőség áll rendelkezésre a kérdésfeltevéshez, és kérem a biztosasszonyt is, hogy nagyon rövid legyen. Szeretném elmondani, hogy elsősorban a rendes tagoknak és a pulttagoknak adjuk át a szót ebben a keretben. A Fejlesztési Bizottság tagjairól és póttagjáról van szó. Azt is szeretném elmondani, hogy a Környezetvédelmi és a Külügyi Bizottság is meghívást kapott, majd pedig a meghallgatás végén Jeleva biztos előtt asszonyt megkérjük arra, hogy tegyen egy záró nyilatkozatot, hogyha kívánja. Minden felszólaló saját nyelvén beszélhet, és kérjük a felszólalókat arra is, hogy vegyék figyelembe a tolmácsolás szükségességét, és ne beszéljenek túl gyorsan. Azt is szeretném elmondani, hogy a parlament internetes oldalán fogható ez a meghallgatás, webstreaming zajlik, és a videófelvétel is ezen az oldalon lesz látható. Egyébként írásban is rögzíteni fogjuk ezeket eh, a, az itt elhangzottakat. Most pedig a politikai frakciók kezdik meg a nyilatkozat tételt, és átadom a néppárt képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, lengyelül szeretnék beszélni. Tisztelt asszony, tisztelt biztos jelölt. A Lisszaboni szerződés a humanitárius segítségnyújtást először említi meg uniós politikaként, és ez az első alkalom, hogy az Európai Uniónak olyan biztosa lesz, aki felel a humanitárius segítségnyújtásért. Ez a tárca egy egyetem üzenet arra, hogy az Európai Unió nagyon komolyan veszi a humanitárius segítségnyújtást. És szeretné erősíteni szerepét ezen a területen. Úgy gondolom, hogy ez a helyes irányba tett lépés, és örülünk annak, hogy ebben szerepe lesz majd a biztos jelöltnek. Az Európai Uniónak a koordinációt, a koherenciát és a kiegészítést, komplementaritást kell hangsúlyoznia a fellépése során. Ez egyre inkább nehezebb. Ezek a kihívások rendkívül nagyok, ahogy láthattuk az elmúlt évben, és az egyik kihívás az az, hogy semleges és hatékony módon tudjunk segítséget nyújtani. A valóság nem túlságosan optimista. Most pedig megadom a szót Bergman úrnak. Jeleve asszony, üdvözöljük Önt. Itt óriási problémában vagyunk. A fejlesztési segítségnyújtást több tárta között osztják meg. A vannak eszközök, amelyek Lady Ashtonhoz vagy Pibax úrhoz tartoznak, és ön pedig a humanitárius segítségnyújtással foglalkozik, főként a fejlődő országok esetében. Tehát három tárcának kell foglalkoznia ezekkel a problémákkal. Ahelyett, hogy csökkentsük a szegénységet, Barózó úrtól növelte a megosztottságot, a humanitárius segítségnyújtást, fejlesztést egy olyan biztosnak kellene kezelni, aki minden programért felel. Barozzó ezt figyelmen kívül hagyta a tárcák kiosztásánál. Hogyan szeretné garantálni azt, hogy a humanitáris segítségnyújtás finanszírozása nem fog elfelejtődni? Hogyan fogja biztosítani a semlegességet a humanitárius segítségnyújtásnál? és hogyan fogja a komplementaritást biztosítani a humanitárius segélyezés, illetve a fejlesztés között. De mielőtt megkezdenénk a vitánkat, el kellene mondani azt, hogy az Európai Parlament szabályai ellenére hogyan volt az, hogy nem említettem meg képviselőként, hogy ön egy konzultációs cégben 2008-ban, 2009-ben szerepet vállalt. La parole est maintenant. Köszönöm. Görenc úrnak adom át a szót, aki az Álden nevében beszél. Köszönöm. Az a feladat, amit a jövőbeli biztos tölt be, igen nehéz feladat. Egyrészt válaszolni kell, mégpedig gyorsan és pártatlanul a szükséghelyzetekre. Meg fogjuk hallgatni a biztos asszony válaszát, és mint elmondtam, pártatlannak kell lennie. Ez azt jelenti, hogy az EU-ban az Európai Unió katonai és humanitárius felelősséget is vállal. Úgy kell lépni, hogy a humanitárius tevékenységet ne zavarják az egyéb európai fellépések. Ami a válaszokat illeti, arról volt szó, hogy az a fellépés, amit ön vezetni fog, az eddig kudarcot vallott, de el kell indítani ezt a tevékenységet, a helyreállítást, rekonstrukciót és a fejlesztést. Ön szólt arról, hogy a tímunkában munkában már nagy gyakorlata van. Szeretném elmondani, hogy milyen lehetőségeket lát a bizottság jelenlegi felállásán belül az említett feladatok betöltésére. Köszönöm. Keller asszonynak adom át a szót, aki a zöldek részéről fog szólni. Szeretnék néhány pontot kiemelni. A legtöbb katasztrófát, amelyekkel foglalkozniuk kell, azok strukturális okokból fakadnak, és részben az EU felelt ezért. Önnek biztosként figyelembe kell venni a struktúrális okokat is, amelyek katasztrófákhoz vezethetnek, és gondolni kell a klímaváltozás hatásaira is. Egyre inkább aggódunk amiatt, hogy a humanitárius segítségnyújtás és a biztonság között mi lesz a helyzet. Figyelembe véve a, az országok fejlesztését, Bulgária még nem fogadott egy erre vonatkozó stratégiát, és ez az egyetlen olyan ország, amely nem testet a kötelességét. Bulgária nem vesz részt a kapacitás kiépítésben sem. Minden mellett hogyan tudja biztosítani azt, hogy ön kiáll majd a fejlesztési célok mellett? Beszéltünk arról, hogy lennének török nyelvű programok, hogy mit gondol erről. A német Financial Times és beszélt az ön nyilatkozatáról. Úgy gondolja, hogy megfelelő módon átlátható volt-e ez? La parole est à... Átadom a szót Szadil úrnak, aki másfél percben beszélt az ECR nevében, Európai Konzervatívok és Reformisták. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy az ECR-nak három rövid pontja van. Az egyik a válságra való felkészülésünk. Úgy gondolom, meg kell találni a módját annak, hogy hogyan lehet sürgősségi szállításokat végrehajtani a különböző helyekre a világon. Másodszorban az élelmiszer válságra is fel kell készülnünk, hiszen ez be fog következni, már ezt tapasztaltuk Afrika szarvában, Etiópiában, és a tároláshoz sokkal több pénzalapra lesz szükség. Ez az egyik legfontosabb munka. Végül pedig harmadsorban bizonyos civil szervezetekre is koncentrálnunk kell. Én a nem kormányzati, civil ágazatot nagyon fontosnak tartom, de az összes humanitárius szervezetet nem lehet egy alapon kezelni, mert vannak közöttük olyanok is, amelyek ezt igazából nem érdemlik meg. Hogyan lehet különbséget tenni azok között, akikkel érdemes együttműködni, és azok között, akik a költségvetés 75-80 százalékát csak adminisztratív költségekre vagy célokra költik. Ez is a mi feladatunk, hogy ezt elhatározzuk, úgyhogy várom a válaszokat ezekre a kérdésekre. Elnök, Zimmer asszonynak adom meg a szót a GUE részéről, baloldali frakció. Jeleve asszony, mi üdvözöljük azt, hogy a humanitárius segítségnyújtást és a kríziskezelést összevonják, így remélhetőleg az Európai Unió kapacitását jobban ki lehet így használni. A mi frakciónkat az érdekelni, hogy ön hogyan tudja megvalósítani a célokat, mert az a tapasztalatunk, hogy mindig is érkeznek ígéretek arra, hogy a tagállamok pénzt bocsátanak majd rendelkezésre, de később ezek a pénzek mégsem már megfelelő módon rendelkezésre. Azt is szeretnénk tudni, hogy a krízis leküzdése mennyire tartozik az ön tárcájába, és hogy ön a klímaváltozás következményeinek leküzdésében hogyan kívánja támogatni a szegény országokat, és kívánja arra ügyelni, hogy a megfelelő eszközöket az Európai Unió, főként az Európai Befektetési Bank hatékonyan hozzájárulna ahhoz, hogy a humanitárius segítségnyújtás, illetve a krízis leküzdési eszközöket így megfelelően lehessen igénybe venni. Például az egymilliárdos milliárdos segítségnyújtás néhány évvel ezelőtt a cunami után nem megfelelően zajlott le, megszakította az elnök. la parole Átadom a szót Szentler asszonynak, aki másfél percet kap az EFT részéről. Szentler asszony nincs itt? Ebben az esetben Jeleva asszonynak adom meg a szót, aki bevezető politikai nyilatkozatát fogja megtenni 10 percben. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma itt lehetek önök előtt biztos jelöltként. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével az Európai Unió új korszakba lép. Ez hihetetlen lehetőséget jelent az európai intézmények számára, hogy közelebb vigyék az Európai Uniót a polgárokhoz, és hogy Európa globális szerepét is megerősítsék. Én mindig az erős és egységes Európáért küzdöttem, amely olyan értékeket képvisel, mint a méltóság, a szolidaritás megtiszteltetésnek tartom, hogy az én felelősségem az lesz, hogy az európai szolidaritást és az európai értékeket az Európai Unión kívül és belül is képviseljem. Az Európai Parlamentbe kétszer választottak be. Éppen ezért tudom, hogy nagyon fontos az Európai Parlamenttel folytatott dialógus. A parlament mindig nagyon hatékony, gyors és támogató jellegű volt, amennyiben feladatait meg kellett oldania. El vagyok tökélve, hogy ezt a gyümölcsöző együttműködést tovább folytassam, és hogy Emma Bonino, Paul Nilsson, Louis Michel, Karl de Hecht és Stavros Dimas munkájára alapozhatok. Ez az együttműködés alapvető jellegű lesz, hiszen eh, a klímaváltozás és a gazdasági válság kettős kihívásával állunk szemben. A konfliktusok és természeti katasztrófák nem tartják tisztelemben az állam határokat. Pillanatnyilag az egész világon 42 millió hontalan ember létezik. A klímaváltozás által okozott katasztrófák meg többszörözték a hontalanok számát az elmúlt években. Európában a természeti katasztrófák olyan emberi tragédiákat is jelentenek, amelyeket nem tudunk feldolgozni, azonban 15 milliárd euró anyagi költséggel is járnak. A fejlődő országok sokkal sebezhetőbbek. A nők, a gyermekek és a szegények azok, akiket a leginkább érnek a csapások. Ezen eh, valósággal szemben az Európai Uniónak fel kell építeni a válság kezelő mechanizmusát. Az én politikám legfőbb pontja a koordináció, az összehangolás lesz. Erős nemzetközi összehangolást szeretnék végrehajtani a tagállamok, az Európai Bizottság érintettjei között a polgári védelem és a humanitárius segítség érdekében, ahogy ez a 2006-os Barnier jelentésben is áll. Ez a jelentés az Európai Unió politikáját tükrözi vissza. Milyen alapon lehet az Európai Unió politikája hatékony válság esetében? Nemzetközi szinten számos partnerrel szeretnék együttműködni. Az ensz főleg az OCHA-val, a VFP-vel, az UNHCR-rel, az UNICEF-fel, ezen kívül számos helyi szervezettel és országgal. Igen, tisztelt képviselők! Az európai humanitárius segítségről képzett konszenzus megadja az Európai Uniónak azt a lehetőséget, hogy jól összehangolja politikáját. Én ezt a politikát tekintem tevékenységem alapjául, és nem riadok vissza attól, hogy a fővárosokban és a válságterületeken erős üzeneteket fogalmazzak meg. Ennek során szorosan együtt szeretnék működni Catherine Ashton főképviselőasszonynal. Engedjék meg, kérem, hogy most a prioritásaimat nevezzem meg ezen a területen a nemzetközi humanitárius jog erősítését fogom szorgalmazni. Főleg a brutális háborús támadások ellen szeretnék fordulni, a civilek elleni támadások és a szexuális jellegű támadások ellen. Másodszorban intenzível foglalkozom majd a szükségben lévő emberekkel. A pénz itt nem elégséges. Hogy tényleg segítséget nyújtsunk, ennek érdekében a humanitárius segítségnyújtóknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy tevékenykedjenek. Az utolsó megjegyzésem itt az, hogy nagyon gyakran tagadják le a kormányzatok a humanitárius katasztrófákat saját államhatáraikon belül. Ebben az összefüggésben utalnék arra is, hogy mi történik Darfurban, Sri Lankán vagy Eritreában. Letagadják a katasztrófákat. Prioritásom lesz az is, hogy a humanitárius segítséget és a katonai tevékenységet ketté válaszom. Elég gyakran látjuk azt, hogy katonai stratégiákat terveznek meg, hogy az adott országokban, hogy a állampolgárok szívét meghódítsák. A humanitárius segítség és a katonai akciók között különbséget kell tenni. Lehetőségünk van arra, hogy megvédjük a segítségnyújtókat. Ebben a kontextusban szeretném javítani a segítségnyújtók helyzetét. 2008-ban 122 segítőt öltek meg. Ez pedig több, mint az ENSZ kék sisakos áldozatai. Személyes ambícióm is az, hogy köszönetet mondjak a segítségnyújtóknak, hiszen nagyon profi munkát végeztek, és a legmagasabb árat fizették érte. Gondoljunk Gázára, Darfurra, Sri Lankára, Csádra, vagy a Kongói Demokratikus Köztársaságra, hogy csak néhány példát említsek. Ezek a példák gondolom mindenki számára ismertek az általán vázolt problémák illusztrálására. Hogy ezekkel az összetett esetekkel foglalkozzunk, az egyik fő feladatom az lesz, hogy jobban összehangoljam a tevékenységeket. Támogatásukat előre is köszönöm. Remélem, hogy jobb jövőt tudunk kialakítani. Hogyha egy válságot kezelünk, mindig reményünk van. Nagyon fontos az, hogy a támogatás, a segítség és a fejlesztés politika megfelelő hangsúlyt kapjanak. A munkám egyik prioritása az lesz, hogy összefüggő, jól összehangolt európai szerepvállalást biztosítsak. Eston asszonynak és Biba úrnak is köszönöm az együttműködést már előre is. Igen, tisztelt parlamenti képviselők! Ami a polgári védelmet illeti, úgy látom, hogy hozzáadott értéket képvisel mindez az európai dimenzióban. Jobb előkészületre és jobb koordinációra van szükség. Minden egyes tagállam felelős saját polgármi védelméért, de ha információnk van arról, hogy hány sátor kell, hány idegenes kórház, és melyik ország mivel rendelkezik, mely helyszínekre kell mindezt elküldeni, akkor sokkal hatékonyabbak lehetünk, és segíteni tudunk egymáson. Ebben látom a lényegét az új szolidaritási záradéknak úgy látom, hogy ebben van az európai szellem valósága. A szoros együttműködés Mástrom asszonynal szintén fontos, és a polgári védelmi közösségi mechanizmus modernizálására is szükség van, ehhez mobilizálni kell az összes érdekelt felet megvan a módunk arra, hogy koordináljuk a válságkezelést azért, hogy segítsük az európai és nem EU-beli lakosságot katasztrófa esetén. Globális megközelítésről van szó, ami magába foglalja a megelőzést és az újjáépítést. Végül pedig szeretném elmondani, hogy széleskörű konzultációk után javaslatot fogok tenni arra vonatkozóan, hogy létrejöjjön egy európai önkéntes humanitárius segítségnyújtási hadtest, mégpedig a Lisszaboni szerződés értelmében. Befejezésként pedig szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, azért, hogy erőteljes európai katasztrófa védelmi kapacitást kíván létrehozni. Önök hangsúlyt helyeztek arra, hogy szükség van költségvetésre a humanitárius segítségnyújtás terén, beleértve a készültséget, katasztrófákra, és felkérték a bizottságot arra, hogy erőteljesebb struktúrákat, képességeket hozzon létre a polgári védelem terén. Politikai prioritásaim közé tartozik az is, hogy foglalkozzak az önök erre irányuló kéréseivel, és ez a meghallgatás az első lépés a gyümölcsöző együttműködés terén. Nagyon remélem, hogy az új tárca valós javulásokat hoz. Itt a segítségnyújtás nem csak a materiális segítséget jelenti, hanem azt is, hogy az emberek reménykedni fognak egy jobb, biztosabb, teljesebb jövőben. Köszönöm a figyelmet! Nous allons maintenant avoir... Elnök. Most pedig 5 percben Kecsdi Áj vita lesz a humanitárius segítségről és a különböző tárcák koordinálásáról, a sürgősségi segítségről, a rehabilitálásról, rehabilitációról és a fejlődésről, fejlesztésről. Guerrero úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megkérdezni a jelöltől, szóljon néhány szót egy kicsit bővebben a rehabilitációs programjairól. Ez az átmenet az azonnali válságra való reagálás és a segítségnyújtás között. Következő kérdés, Kretu asszony, hogyan látja ön az együttműködést a különböző regionális szervekkel és az ensz vészhelyzetben? Mi lesz az ön szerepe a különböző katasztrófa helyzetekben? Szengszon úré a szó. Köszönöm szépen. Vannak olyan eh, csoportok, mint például romák, a egyéb menekültek, akiknek szüksége van a humanitárius segítségre. Az Európai Unió határain kívül is. Hogyan gondolja, hogy az ilyen csoportok számára is össze tudja hangolni a humanitárius segítséget? Monsieur Lambersdorf. Lambersdorf úr a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen az ezzel foglalkozom, és ezért kérdezem Jeleva asszonyt, hogy hogyan képzeli el az ENSZ menekült ügyi szervével az együttműködést, főként a, és hogyan képzeli el a krízis menedzsmentet. Ayala. Ayala, úré a szó, ez az utolsó kérdés. Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy milyen különbséget lát a nemzetközi együttműködés között, ez a bizottság feladata, és a Piebalgs biztos jelölt alá tartozó fejlődési, fejlesztési segítségnyújtás között. Köszönöm, most pedig Jeleve asszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen, azzal szeretném kezdeni, hogy a humanitárius feladatok nagyon fontosak, nagyon fontos kérdést jelentenek, amelyekkel én foglalkozni szeretnék az új tárcám keretén belül. Nem látok olyan nagy problémát, amiatt, hogy megvan osztva a fejlesztési politika és a humanitáris segítségnyújtás. Most két tárca van így korábban láthattunk már jó tapasztalatokat, például az AKC, a nem AKC országoknál, ahol ugyanez volt a helyzet. Hogy válaszoljak konkrétan a kérdéseikre, amelyeket hozzám címeztek. A rehabilitációs programokat illetően, ahogy önök is tudják, a portfóliónkban, a tárcánkban a humanitárius segítségnyújtási költségvetésben a krízismenedzsment az egyik pillér, és szeretnénk növelni a kapcsolatot a rehabilitáció és a fejlesztési segítségnyújtás között. Természetesen tudnunk kell azt is, hogy milyen különböző a két politika, a humanitárius politika, illetve a fejlesztési segítségnyújtás. A humanitárius politika az emberi életekhez kötődik, ez nagyon fontos, és a fejlesztési politikák esetében, amely magukban foglalja inkább a rehabilitációt, itt egyfajta támogató szerepet játszunk az adott országok esetében szeretném növelni az együttműködést az adott országokban a helyi hatóságokkal, de természetesen ennek Pibax úrral való együttműködésünk keretében belül kell megvalósulnia. Az ensz kapcsolatban azt az előnyt látom, hogy most már megvan a nemzetközi együttműködés kerete a tárcámon belül, mert így növelni tudjuk az együttműködést az ensz is, főként az ENSZ olyan szervezeteivel, amelyek a humanitárius segítségnyújtással foglalkoznak. A menekültek esetében, a lakóhelyekről előzött emberek esetében Eh, jeleve azt, hogy ennek is be kell tartani az időt, mondja az elnök asszony. Nous allons maintenant commencer la... Most pedig elkezdjük a kérdés-válasz első fordulóját. Szeretném elmondani, hogy 45 másodperc eh, áll rendelkezés a kérdésfeltevésre, és másfél perc a válaszra. És eh, a kiegészítő kérdés 30 másodperc, az erre adott válasz is 30 másodperc. Gimicsel úr kezdi a kérdésfeltevést. Köszönöm, elnök asszony. Jó napot kívánok, Jeleve asszony. Nem csak pénzről van itt szó, figyelembe véve az ön területét. Ezt ön is elmondta, a tervezés, előkészítés is ebbe tartozik, és biztosítani kell azt, hogy offenzívak legyünk, amikor már előre felmérjük, hogy milyen szükségletek lesznek a segítségnyújtás területén. Kérdezem, hogy hogyan fog dolgozni, mit tesz azért, hogy ne csak gyors legyen a reagálás, hanem a különböző klímával és fejlődéssel kapcsolatos katasztrófákat meg tudjuk előzni. Jeleva asszony, átadom a szót önnek a válaszra. Konkrét leszek Valóban nyitott vagyok a parlamenttel való párbeszédet illetően. Teljes mértékben egyetértek önökkel a téren, hogy proaktívnak, offenzívnek kell lenni, és nem szabad várni arra, hogy valamilyen válság következzen be. Mint tudják, a, mi az azonnali segítségnyújtásunkat, reagálásunkat illeti, egy-egy válságra, ez a szükségletek analízisén, elemzésén alapszik. A polgári védelem és a humanitárius segítségnyújtás most egy tárca részét képezi, így a helyszínen a koordináció jobb lehet, a szakértőkkel való egyeztetés is javulhat, és egyetlen egy szükséglet felmérést tudunk készíteni a helyszínen mutatkozó helyzet esetében. Nem csak pénzről van itt szó, egyetértek, hanem nagy lehetőség nyílik itt az együttműködésre, az erősített együttműködésre. Kiegészítő kérdés? Ez azt jelenti, biztos asszony, hogy vannak proaktív tervei, és ezekhez hozzájárulhatunk, vagyis a prevencióhoz is hozzájárulhatunk, és mindez a prevenciót is segíti, nem csak a reagálást. Jeleva asszony, igen, különböző forgatókönyveket tudunk kidolgozni, és nem csak a már meglévő válságra tudunk reagálni. Ez lehetséges a különböző hozzáértő szolgálatok hozzájárulásával, például az ECO főigazgatóságra gondolok, már előre fel lehet készülni, és például az elfelejtett, úgynevezett elfelejtett válságokat is föl lehet mérni. Ennek alapján lehetőségünk van arra, hogy jobb legyen a programozás, és már előre felkészüljünk felhasználjuk az összes rendelkezésünkre álló eszközt. Így elmondhatom, hogy valós lehetőségeink vannak, és most már jobban tudjuk ötvözni a technikai kérdéseket, technikai eszközeket, eszközöket konkrét helyzetekben. De előre is tudunk a válságokra, például klímaváltozással kapcsolatos válságokra fölkészülni, és forgatókönyveket összeállítani. Kesmen úr. Köszönöm szépen, ahogy eh, tudja, voltak híresztelések és ellenhíresztelések. Mi csak a tényekkel foglalkozunk itt ebben a szakbizottságban. Nem fogok kiegészítő kérdést feltenni, de szeretném eh, megkérdezni, hogy az ön érdeknyilatkozatában van olyan dolog, amit kihagyott, van -e olyan dolog, amit szeretne most elmondani a szakbizottságnak, és vannak olyan korábbi üzleti érdekei, amelyeket nem jelentett be. thank you so much uh, for, Jeleva asszony. Köszönöm Kesmen úr ezt a kérdést. Szeretném már előre elmondani, hogy általában a híresztelésekre nem reagálok, a sajtó különböző híreszteléseire, vagy a privát életemmel kapcsolatos hírekre. Ma itt azért jöttünk össze, hogy a humanitárius segítséget, a válságra adandó választ vitassuk meg azt, hogy hogyan lehet jobb jövőképet kialakítani e fontos területeken, hogyan lehet segíteni az embereket, és a helyszínen hogyan lehet megakadályozni azt, hogy az emberek szenvedjenek, vagy hogyan lehet könnyíteni szenvedésükön. De mivel ma itt vagyok, és nincs semmi takargatni valóm, és mindenféle válaszra készen állok, biztosítatom önöket, hogy 2007 óta közéleti személyiség vagyok, és mindent bevallottam, mindelőre nyilatkoztam, amiről kellett. Egy dolgot szeretnék hozzátenni. A híreszterések, állítások a férjemmel vagy velem kapcsolatosan, ezek minden alap nélkül valók, és szerintem most már a meghallgatás témájára koncentrálhatunk. Kiegészítő kérdés? Nincs. Görens úrnak adom át a szót. Merci, Madame la Présidente. Ma question concerne... Köszönöm, elnök asszony. Kérdésem az EU reagálási képességére vonatkozik olyan helyzetekben, amelyek az ön részlegének válaszát teszik szükségessé. Ezek a képességek a tagállamok túl erednek, és szeretném tudni, hogy a konfliktus helyzetekre, katasztrófa helyzetekre adandó választ, a logisztikai felkészültség elegendő-e, és hogyha itt hiány van, akkor ön hogyan kíván az ilyen helyzetre reagálni, és hogyan tud felkészülni mindenre. Jeleva asszony. Nincsen olyan eset, amikor minden rendelkezésre állna, és minden elegendő mennyiségben, számban állna rendelkezésre. Vegyük a klímaváltozás, mindezt igen komolyan kell venni. Ezek mind katasztrófa források, és azt szeretném válaszolni, hogy most, amikor a polgári védelem és a humanitárius segítség egy tárca részét képezi, szeretném önöket biztosítani arról, hogy minden tőlem telhetőt megteszek azért, hogy jobban felkészüljünk a reagálásra, de ne csak arra, hanem már előzetesen készen álljunk a segítségnyújtásra, a fellépésre, és kihasználjuk az összes lehetőséget, ami a tárcán belül adott. Valamint arra buzdítsuk a tagállamokat, hogy ők is jobban készüljenek fel, valamint európai szinten ők is hozzájáruljanak ezekhez a fellépésekhez a katasztrófa enyhítési pilléreket és az összes rendelkezésre álló eszközt felhasználhatjuk a kapacitásaink növelésére, és arra, hogy jobban felkészüljünk az említett helyzetekre. Van-e kiegészítő kérdés még? Kiegészítő kérdésem a feladatok megosztására vonatkozik a tagállamok között szándékában áll-e az, hogy a tagállamokat felhívja arra, hogy adott területeken készüljenek fel jobban, vagy például a kiadások esetén a GDP-t fogja-e figyelembe venni akkor, amikor az egyes tagállamok adott hozzájárulásáról lesz szó. Jeleve asszony. A katasztrófára adott válasz, reagálás válsághelyzetben első lépésben nemzeti felelősségkörbe tartozik, de a stokholmi program szerint most már lehetőségünk van arra, hogy európai szinten is jobban felkészüljünk. Felkészítsük eszközeinket a válságra való reagálásra, jobban felkészüljünk, és kifejezzük szolidaritásunkat. Biztosítom önöket, felül vizsgálhatjuk ezeket a projekteket. Elnök, sajnos ön átlépte a megadott időt, most Szargentini asszonynak adom át a szót. Jeleve asszony azt mondta, hogy ő most már közéleti személyiség, és a közéleti személyiségnek nincsen pénzügyi magánéletük, ugyanez vonatkozik a férjére is. Négy kollega kérdezte ezt meg önt, nem válaszolt erre. Megkérdezem én is. Miért nem eh, mondtál, hogy a Global Consultban 2008-2009-ben pénzügyi érdekeltsága volt, akkor, amikor a, a bulgár, a bulgár eh, cégjegyzék még mindig úgy mutatja önt, mint a cég tulajdonosát és igazgatóját? Thank you for repeating this Madame again. Uh, I would like... Köszönöm szépen, szeretném önt biztosítani arról, hogy eh, mindent bevallottam, amelyet be kellett vallanom az adott időben, mert Láthatják ezt, hogy a pénzügyi intézetek és ügynökségek is tanúsították ezt Bulgáriában. Összeálltottam egy dossziét, amely hivatalos dokumentumokat tartalmaz, mind bolgár, mind pedig angol nyelveken, azon tényből kifolyólag, hogy már vártam ezt a kérdést. Ez egy, ezt egy olyan levél provokálta ki, amelyet egy bolgár kollégám küldött az Európai Bizottsághoz. Hadd mondjam el, hogy Bulgár, Bulgáriában vannak olyan pénzügyi intézetek, amelyek mindent leellenőriztek. A nyilatkozatom a pénzügyi érdekeltségeimről illetve bármilyen olyan kérdés, amely összeférhetetlenséget mutatna. Ezt a parlament is ellenőrizte, van egy olyan bizottság, olyan, mint az önök szakbizottsága, és ez a szakbizottság azt a döntést hozta meg, hogy minden teljesen rendben van, és minden teljes mértékben megfelel a bolgár jognak. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Még egyszer belenézhet ebbe a dokumentumba, a hivatalos dokumentumaimba, ha szeretné, de valóban semmit takagatni való nincsen. És ez a cég nem működött abban az időszakban, és ezt láthatják abból is, hogy a pénzügyi intézetek ezt jóvá hagyták, kiegészítő kérdést. Elnök asszony, köszönöm. Hogyha már tudta ezt a kérdést, ezt fel tudjuk venni, akkor a 10 percében miért nem erről beszélt? Ez egyszerű lett volna. Ha eladta a Global Consultot, mennyit adta el, és hogyha ez így történt, akkor miért nem vallotta be? Köszönöm. Um, it is... Uh, a cég be van jelentve természetesen, és pedig cégként be van jegyezve, olyan cégként, amely szünetelteti tevékenységét, és nem működött a piacon. Ez bejegyzésre került, mivel ez egy nagyon fontos kérdés. Szeretném a saját nyelvemen megválaszolni. Uh, Tehát akkor most ezt uh, halasszuk el. Okay, we take extra time. Jó, akkor külön időt adunk önnek, hogy a saját nyelvén magyarázza. So, I can answer the question? Tehát feltehetem a kérdést. Бих искала да отговоря а, на Szeretnék válaszolni erre a kérdésre, hiszen kétszer is föltette nekem ugyanazt a kérdést. Ezek vádak, amelyek alaptalanok, és amelyek Antonio Parbanova kollégától származnak, aki európai képviselő, ő küldött egy levelet az Európai Bizottságnak e témában. Szeretném bizonyítani önöknek, sőt meg is tudom mutatni az összes hivatalos dokumentumot, ami erre vonatkozik. Hogyha ezt kívánják, átadhatom ezeket az okmányokat, és akkor itt most nem fogom ezzel húzni az időt, és nem térek ki olyan részletekre, amelyek a, az, az időt rabolnák csak tőlünk, a fontos kérdésektől elvennék az időt. Van az országunkban egy olyan testület, amely pénzügyi auditálást és ellenőrzést végez, és az átláthatóságot biztosítja. Én azt javaslom, hogy folytassuk a vitát a tárcám lényegéről. Megnyugtathatom önöket, nincs más, amit meg kellene mutassak, csak a hivatalos dokumentumokat, amelyeket a bulgár hivatalos szervek hoztak nyilvánosságra. Bárki megkereshet engem, és bárki, akinek több információra van szüksége, eljöhet Bulgáriába, abba a városba, ahol dolgozom, ahol lakom, megismerkedhet a hatóságokkal, még férjemmel is, hogyha kívánja, és ilyen módon is megnyugodhat arról, hogy semmiféle illegális dologról itt nincs szó, semmi titkolni vagy rejtegetni valóm nincs. Úgy gondolom, hogy most a humanitárius segítségre kell koncentrálnunk, mert nagyon sok ember szenved, nagyon sok ember esik áldozatául a katasztrofáknak, és mi most a megalapozatlan vádaskodásokkal töltjük az időt. Még egyszer hozzáteszem, hogy semmi jogszerűtlen nincs a tevékenységemben, sem férjem tevékenységében, és nincs semmiféle bírósági vizsgálat irányomban, vagy a hitvesem irányában. Nem tudom, hogy mi adott alapot arra, hogy ilyen kérdéseket tegyenek fel, de kedves kollégák, még egyszer elmondom, nem ez a lényege a mai vitának. Köszönöm. Nous reprenons notre tour de questions-réponses. Et... Folytatjuk a kérdés-válasz fordulót, és most az ECR részéről Faradél úrnak adom át a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mielőtt elkezdtem a élelmiszerválságról szóló felszólásomat. Szeretném megkérdezni, hogy milyen stratégiája van élelmiszerválságokkal kapcsolatban? Tehát a kereskedelem liberalizációja, vagy új liberalizálás, új kereskedelmi megállapodások. Köszönöm, Jelev asszony. Köszönöm a kérdést. Nemzetközi szinten ahogy önök is tudják, figyelemmel kísérjük a helyzetet, és az élelmiszer előírások reformjára van szükség. Ragaszkodni fogok ahhoz, hogy aktívan részt vegyünk ebben a vitában. Gyakorlati szinten pedig nagy mértékben alkalmazunk új módszereket, új modalitásokat, hogy hatékonyabbak legyünk és koherensebbek legyünk. Példaként említeném a következőket, például megpróbálunk innovatívak lenni, uh, megpróbálunk új lehetőségeket kialakítani, kifejleszteni, tehát nem csak élelmiszert juttatunk el a rászorulóknak, hanem készpénzt is, hogy élelmiszert vehessenek. Megpróbáljuk a helyi piacokat támogatni, a helyi kereskedőket támogatni. Úgy gondolom, hogy lehetnénk találékonyabbak abban a tekintetben, hogy a módszerek diverzitásával élünk. Tehát itt is újabb elképzelésekre van szükség, ha meg akarjuk ne választ. Egy eh, rákérdezés, tisztázó kérdezés esetleg? Igen. De most uh, tisztázó kérdésem lenne. Kiegészítő kérdés? Nincs, akkor Cimmer asszony kap szót. Ha Jeleva. Ja. Jeleva asszony. I wanted to make a point of order. Ügyrendi felszólalásom lenne, ha szabad. Ügyrend? Parancsoljon. Olyan vitának tanúi vagyunk, ahol szerintem több átláthatóságra lenne szükség. A parlamenti képviselő Parvanova, azt, hogy nevét említették, aki vádaskodni kezdett állítólag. Tehát ezekről a vádakról beszélünk hiszen eh, Jeleva asszony eh, személyiségi jogairól van szó. De szerintem megfelelő lenne, hogyha megkérni Parvanova asszonyt, hogy eh, tegyen egy nyilatkozatot erről. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó ötlet, és most elnöként élek azzal a lehetőséggel, hogy megadom az asszonyt Parvanova asszonynak. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Megkaptam a szót? elnök asszony. Mivel a nevemet említették, hogy én informáltam a bizottságot, szeretném elmondani, hogy volt egy közlemény, amelyhez én is hozzájárultam. Amit Jeleva asszony mondott, szerintem nem igaz. Hiszen, hiszen ha megnézik azt az anyagot, amit beadott a bizottságnak, a mi szakbizottságunknak és a parlamentnek, azt állítja a hivatalos életrajzában, hogy a cégen belül 2001 és 2003 között tevékenykedett, utána 2004, 2006 és 2007 között. Ami nem igaz. Hiszen 2006. június 14-től 2009. április 9-ig volt a cégnél. Bulgáriában a törvény azt írja elő, hogy egy ilyen esetben a szabályt megsértik. És a képviselőnek vagy az európai képviselőnek nem lehet ilyen pozíciót vállalni. Ezen túlmenően ezt a céget eladták, de nem került eladásra, hanem csak átnevezték, és 60%-os tulajdonosa pedig Jeleva asszony. Ezek a hivatalos adatok, amelyeket kaptunk, és amelyeket jogászok is megvizsgáltak. És a mai Financial Times is megvizsgálta az anyagokat, és mindenki tudomására hozta. Tehát nem én vagyok az, aki itt hibát elkövetett. Én az információt csak eljutottam a bizottsághoz, azért, hogy ne legyenek későbbi hibák. Köszönöm. Köszönöm, Párvanova asszony. Jelen asszony, öné a szó, hogy megválaszolja a nagyon fontos felvetést, amit hallottunk, hiszen, ha jól hallottam, akkor nem plegykákról van szó, hanem hivatalos dokumentumokról, amelyek azt mutatják, hogy egy biztos jelölt olyan kijelentéseket tett, amelyek nem felelnek meg a jog előírásainak. Jeleva asszony ugyanannyi időt kap, mint Parvanova asszony kapott. Köszönöm, elnök asszony. Sem Pávanova asszony, sem én nem vagyunk jogászok. Éppen ezért megismétlem, és ezt, erre hangsúlyt helyezek, van egy dossziém az összes szükséges dokumentációval, és ez a dokumentáció a bulgár törvényeknek felel meg. Remélem, hogy ez a bizottság továbbra is olyan kérdéseket fog megvitatni, amelyek miatt összejöttünk. Meg fogom kérni a munkatársaimat, hogy a dokumentumokat osszák ki önöknek. Csak annyit mondhatok, hogy ez a cég, amelynek neve többször elhangzott, ez a cég már nem működik, hosszú ideje nem működik, és a bulgár törvényeknek megfelelően belet jelentve. Ezt egyébként dokumentumokkal tudom alátámasztani, éppen ezért szerintem nem szükséges újra, meg újra megismételni mindezt. Elmondtam, nem tudom, hogy milyen gyakorlatot alkalmaznak az önök bizottságában, nem tudom, hogy az ilyen nyilatkozatok végül is hogyan hangzanak el, de azt javaslom, hogy a dokumentumokhoz tartsák magukat, és elmondom még egyszer, hogy a bulgár hatóságok foglalkoztak ezekkel a dokumentumokkal, vagyis ők hozták nyilvánosságra, biztosíthatom önöket, hogy működnek a pénzintézetek, a különböző hatóságok az országokban, és ők azért vannak, hogy a dokumentumok hitelességét bizonyítsák. Szeretnék idézni egy parlamenti bizottságot is, amely az önök bizottságának megfelelője. Úgy tűnik, hogy azért jöttünk össze ma, hogy előterjeszthessem önöknek a hozzáértésemet, rátermettségemet a humanitárius segítségnyújtás terén. De szeretném megismételni, hogy a Bulgár Parlamenti Bizottság kijelentette, hogy itt nincs összeférhetetlenség. Elnök, köszönöm, és szerintem a bizottság szolgálatait fel fogjuk kérni arra, hogy adják át számunkra Jeleve asszony pénzügyeivel kapcsolatos dosszéját. Ennek mondja, ügyrendi kérdésem e, lenne. Az auditor feladata az, hogy valóban e, figyeljen a dolgokra, és e, úgy gondolom, hogy eleve asszony kijelentést tett, meg kell vizsgálnunk azt, hogy ő alkalmas-e arra, hogy humanitárius segítségnyújtás biztosan legyen. És úgy gondolom, hogy a, azzal kapcsolatban támadott nyilatkozatról arról egy levélben foglalkozhatnánk. Úgy gondolom, hogy ez az eljárás így nem helyes, és az is elég furcsa, hogyha egy dokumentumot körbeadnak egy eljárás közepén. Hogyha van bármilyen nehézség, akkor ezzel később foglalkoztunk. Nem hiszem, hogy ennek a szakbizottságnak a munkáján belül kellene ezzel foglalkoznunk. Mais, ouais, c'est, c'est, elle est pas là. Mad... Non. Oui, c'est ça. Nous passons maintenant à l'audition. Most pedig a társ bizottságok meghallgatására térünk át. Elnézést, mondja az elnök asszony. Ügyrendi felszólalásról van szó? Igen, dokumentumokat osztogatnak ki németül és bolgárul, amelyek nincsenek lefordítva, és csak a képviselők egy része érti ezt. Én ezt egy elképzelhetetlen, egy megengedhetetlen folyamatnak tartom, hogy lefordítatlan dokumentumokat osztanak szét. Azt kérném, hogy ezt gyűjtsék azonnal össze ezeket a dokumentumokat. Je vais donner raison à cette demande. Ezt a kérést helyén valónak találom, és azt is kérem, hogy a teremőrök gyűjtsék össze a kérdéses dokumentumokat, szedjék össze. Most pedig Cimmer asszonynak adom meg a szót. Visszatérünk a kérdés-felelet részre, és önnek 45 másodperce van, Cimmer asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos kérdésem lenne szakmai jellegűek Jeleva asszonynak, amelyek a hivatalára vonatkoznának. Ugyanakkor nekem is meg kell állapítani azt, hogy nem lehet a két dolgot egymástól elválasztani. Az átláthatóság igénye a szakbizottságunk számára, a döntésünk szempontjából, ez veszélyezteti azt, hogy nincs meg az átláthatóság, és ezért azt javasolnám, hogy először is tisztázzuk azokat a dolgokat, amelyeket Jeleva asszonyjal kapcsolatban megfogalmaztak, és addig függesszük fel a meghallgatást, amíg nem tudjuk megfelelő légkörben megkérdezni, meghallgatni Jeleva asszonyt. Bon, euh, il me semble que Elnök, az az ízésem, hogy mindig ugyanarra a kérdésre térünk vissza, és ezt a kérdést a koordinátoroknak kell megvitatniuk azért, hogy a technikai jellegű kérdésekkel folytathassuk a meghallgatást. Kérdezem Cimer asszonyt, hogy van-e önnek technikai jellegű kérdése? olyan légkört szeretnék, amelyben valóban van értelme annak, hogy kérdéseket tegyek fel. Tartalom szempontjából azt szeretném tudni a biztos jelöltől, hogy hogyan akar azzal a tényel bánni, hogy a klímaváltozás következtében egyre gyakrabbak lesznek a természeti katasztrófák, és mi lesz a helyzet a megelőzéssel. Azt szeretném tudni, hogy a megelőzés, vagy legalábbis a károk enyhítése ez az ő tártájába tartozik-e, és például ezen intézkedések finanszírozása érdekében lesz-e az Európai Uniónak egy külön része ebben. Jeleva asszony, öné a szó. Köszönöm Cimer asszonynak ezt a kérdést, és köszönöm szépen, és emlékszek arra, hogy mennyire jó volt az együttműködés önnel a Szociális Ügyek Szakbizottságában, akkor, amikor még képviselő voltam itt. Azt mondanám, hogy ez a kérdés, amelyet feltett, az valóban nagyon fontos. A megnyitó megjegyzésében is utalt már arra, hogy az Európai Központi Bankkal és az Európai Befektetési Bankkal dolgozhatnánk azon a kérdésen, hogy valóban tudnánk-e ilyen eszközöket kialakítani a klímaváltozás leküzdésére. Jelenleg nagyon nehéz ez a kérdés, ezt akkor tehetnénk meg, hogyha megváltoztatnánk az eszközt, és úgy gondolom, hogy ez lesz az egyik feladatunk. Itt majd arra fogok hagyatkozni, hogy parlamenttől fogok ösztönző jellegű javaslatokat kapni, és így majd új lehetőségeket tudunk kínálni a tagállamoknak, vagy azonáltal említett intézményektől is szerezhetünk pénzt, és így foglalkozhatnak a költségvetésben a humanitárius segítségnyújtással is. Jelenleg ez csak korlátozva áll lehetőség áll rendelkezésre, de más lehetőségeket is kihasználhatnánk, például megváltoztathatnánk a jogatási alapot is, hogy mindez gyorsabban lehessen végbe. Est-ce que Madame Nicole Sinclair est arrivée? Nicole Sinclair asszony megérkezette már, kérdezi az elnök asszony. Nem. Akkor átadom a szót a társ bizottságnak, a Környezetvédelmi Bizottságnak, amelyet Skilakakis úr képvisel. Itt, itt vagyok, Jeleva asszony. A természeti eh, katasztrófák egyre súlyosabbak a az elmúlt időszakban, és ez a klímaváltozásnak köszönhető, ahogy ön is mondta. Vannak olyan területek, mint például az erdő, tüzek Dél-Európában, vagy a saját régiónkban is, amikor egyre súlyosabbak ezek az erdőtüzek, és ezek is valószínűleg a klímaváltozáshoz kötődnek. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy sokkal jobb legyen a polgári védelem, főként a nyári időszakban. Jeleve asszonyi a szó. Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nagyon fontos az, hogy emlékezzünk az erdőtüzekre. Emlékszem én is Bulgáriában az erdőtűzre, vagy a szomszédos Görögországban. És tudnunk kell azt, hogy mindig lesznek olyan esetek, amelyekkel szembe kell néznünk, a Stockholmi program értelmében nagyon sok dolgot véghez vihetünk annak érdekében, hogy a kapacitásunkat növeljük, és így sokkal hatékonyabbak legyünk, és sokkal szolidálisabbak lehessünk. Először is szeretném hangsúlyozni azt, hogy rendelkezésünkre áll most már egy, pilót, egy kísérleti projekt, és itt két speciális repülőt alkalmaznak az erdőtüzek leküzdésére. A kísérleti projektek mellett sokkal több lehetőséget kell adnunk a tagállamoknak arra, hogy elemzéseket végezzenek, hogy egyértelmű képet kapjunk arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, akkor, amikor ezeket kell leküzdenünk. Általánosságban növelni kellene az együttműködést a tagállamok között, de a tagállamok között, illetve a bizottság között együttműködést is növelni kellene. a parlament is megerősítette azt, hogy tovább kell erősíteni a különböző kapacitásokat. Elnézést mondja az elnök asszony, hogy lehet, hogy van egy kiegészítő kérdés. Igen, csak egy rövid kérdés. A korábbi biztos azt mondta, hogy ez a kísérleti projekt gyors reagálást eredményez, amely egyébként nem lenne lehetséges. Az ön véleménye szerint ezt érdemesek kiterjeszteni, vagy csak át lehet tekinteni, Jeleva asszony? Meg kell várnunk a felülvizsgálatot, az áttekintést, és utána mindenképpen az önök szakbizottságára fogok támaszkodni, illetve a többi szakbizottságra, a környezetvédelmi Szakbizottságra, például, hogy egyértelmű képet kapjunk arról, hogy van-e arra szükség, hogy legyen egy fajta áttekintés? A stokholmi program és számos parlamenti közlemény egyértelmű. Köszönöm szépen, mondja az elnökasszony. Most pedig megkezdjük a kérdések második körét, és Kacmarek úrnak adom meg a szót az első kérdés a feltételéhez. Köszönöm szépen, eh, biztos asszony. 2007-ben az Európai Parlament, a Bizottság és a Tanács elfogadta az humanitárius segítségnyújtásról szóló európai konszenzust. Ennek alapján egy akciótervet fogadtak el. Ön beszélt a saját prioritásairól, de az akcióterv más elemei is nagyon fontosak a humanitárius segítségnyújtás szempontjából. Jeleve asszony a szó. Természetesen meg kell valósítanunk az első lépését az akciótervnek, ez jól halad, 42 intézkedést már végrehajtottunk. És azt mondanám, hogy az én üzenetem az lenne, hogy a konszenzus nagyon jó referencia dokumentum, nagyon jól elő van készítve politikai szempontból, mind a három európai intézmény aláírta ezt, de természetesen lehet még ezen javítani. Figyelembe kell venni a nemzetközi humanitárius jogot, a civil-katonai viszonyokat, a klímaváltozás hatását és számos más tényezőt. Ezen szakbizottság segítségével a parlamenttel valóban előrelépést lehetne elérni számos területen. Kiegészítő kérdés? Nincs, akkor Berman úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, ha bár nem igazán érzem kielégítőnek az átláthatósággal kapcsolatban adott válaszát. Hadd tegyek fel egy technikai jellegű kérdést. Mit gondol az Európai Unió szerepéről a humanitárius krízis helyzetekben? Az Ádeni öbölben Jeleva asszony, né a szó. Sajnálom, nem értettem az utolsó mondatát megismételni. Mit gondol az Európai Unió szerepére, hogy megoldja azt a ö, humanitárius katasztrófát, krízist, amely az Elderionből térségében tapasztalható? Nagyon aktívnak kell lennünk a helyszínen, ahogyan önök is ö, tudják, Nagyon professzionális, nagyon profi szakértőink vannak. Én a saját szemeimmel szeretném látni a krízis helyzeteket, és elmondhatom önöknek, hogy az önáltal említett területre is kész vagyok elmenni, megnézni azt, hogy hogyan működnek a helyszínen a dolgok. Follow-up question? Esetleg egy tisztázó kérdés? Egy olyan országban, mint Szomáliában nagyon nehéz fenntartani a pártatlanságot a segélyezés területén. Milyen terveik? Számos országban nagyon nehéz fenntartani a függetlenséget és a pártatlanságot, de ezek a humanitárius alapelveink. És humanitárius konszenzuson belül vagyunk, és eh, a humanitárius közösség is ebből indul ki. Olyan országokban, mint Szomáliában és egyebekben meg fogok eh, meg fogom kísérelni, hogy meggyőzem a helyi hatóságokat, hogy eh, adják meg nekünk a odaférési lehetőséget, hogy független humanitárius segítségét nyújtsunk. Köszönöm. Gőren szúri a szó. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Unió az első humanitárius szereplő a világban. Ez azt jelenti, hogy tekintélye van, de egyúttal sajátos felelősséget jelent mindez az enszem belül. Szeretném megkérdezni Jeleva asszonytól, hogy politikai ösztönzőket kíván-e adni arra vonatkozóan, hogy megújuljon az ENSZ rendszer, másrészt pedig úgy gondolja, hogy a nemzetközi humanitárius segítségnyújtás alkalmazkodik-e a jelenlegi kihívásokhoz? Jeleve asszony, öné a szó. Köszönöm. Jan, az OCHU és a többi ENSZ szervezet nagyon fontos szerepet játszik a hálózatunkban, amely eh, a helyszínen nyújt humanitárius segítséget. Itt említhetnék még számos nem kormányzati szervet, eh, mint eh, a Nemzetközi Vörös Keresztet, nemzeti szervezeteket. Nagyon fontos az, hogy az ENSZ reformja is megfelelő legyen. Most nem fogok politikai javaslatokat előadni, hiszen csak is jó párbeszédben lehetünk az ensz és megpróbáljuk elérni a jó összehangolást, a jó együttműködést. Hiszen ez a mi munkánk tekintetében eh, is nagyon lényeges, hogy a reform megfelelő legyen. Egyidejűleg azonban most megvan a lehetőségünk arra a saját várcámon belül, hogy eh, nemzetközi együttműködés segítségével aktívabbak legyünk, és Catherine Ashtonnal és a Relax biztosokkal együtt szeretnék egy nagyon átlátható, hatékony ENSZ reformot én is üdvözölni. Esetleg van egy tisztázó kérdése, Görenc úr? Azt javaslom, hogy most már ne legyenek kiegészítő kérdések, mert nagyon nagy a késés figyelembe véve a programunkat, és az időt a kérdésekre, válaszokra csökkentenünk kell. Most pedig az első asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Felkészültem, és nem a bulgár jogra kérdezek rá, hanem olyan normákat említettem, amelyekhez alkalmazkodnunk kell itt az Európai Parlamentben. Itt van az okospa Global Content cégekről anyagok. Eladta a Global Consultot? Megváltozott a neve? Vagy még mindig a tulajdonosa vagy a Global Consultnak vagy az Autospának? Elnök, úgy döntöttünk, hogy ezt a kérdést majd a koordinátorok fogják tárgyalni, úgyhogy erre ne térjünk vissza. Elnök asszony, úgy értem, hogy Jeleva hogy nem készült fel ezekre a kérdésekre. Azt mondta, hogy várja ezeket. Én felkészültem. Felkészültem a humanitárius segítségre is, de nem kaptam választ a kérdéseimre. Nem készült fel a biztos jelölt, tehát nem tudom megfogalmazni a szakmai kérdésemet sem. Nagyon furcsának tartom, hogy nem átlátható módon működik a ház. Tehát szeretném, hogyha megválaszolná Gyeleva asszony a kérdésemet. Utoljára beszélünk erről, tehát Gyeleva asszony, öné a szó. Köszönöm. Nem vagyok tulajdonosa a Global Consultnak. A megváltozott nevű vállalatnak sem vagyok a tulajdonosa. Tehát nem tudom, hogy honnan származik ez az információ. De nézzenek utána, nézzék meg a bolgár cégjegyzéket. Jöjjenek el velem, és közösen betekintünk a cégbírósági jegyzékbe. Jöjjenek el Bulgáriába, nézzenek meg mindent, és mindenről beszélhetünk. Really? I will help you. I, I... Tehát. Downtown, Burgos, tehát meghívom önöket Burgazba, saját városomba, és remélem, hogy magas szintűnek tartják majd az átláthatóságot. Mindenki hozzáférhet, bárki a házból. De utoljára elmondom, hogy nem vagyok a tulajdonosa az említett cégnek, és ennek a másik cégnek sem, amit említett, azt se tudom, milyen nevet mondott. Tehát felkészült arra, hogy velem jön Bulgáriába? So, you're invited now. Nous allons... Elnök, folytatjuk. Szadrin, Szádrin úrnak adom meg a szót, elnézést, hogy rosszul ejtettem ki a nevét. 45 másodpercben kérdést tehet fel. A humanitárius segítségről kérdeznék valamit. Van egy jó csapat a bizottságban, egy kiváló csapat, az Európai Bizottság Humanitárius segítség Szervezete, az OCHA. Nem tudom, hogy van-e valamilyen terve ezzel az egységgel, hogy még hatékonyabbá tegye, még előre jelzőbbé, hogy felkészültebb legyen a hosszú távú tervezésre, hogy az egész világon humanitárius segítséget nyújtson, tehát ilyeneket kérdeznék. Jeleva asszonyon a szó. Thank you. Uh... Köszönöm. Természetesen minden szolgálattal szeretnék együttműködni, mert ez nagyon fontos. A munkánk általában e, gyakorlati munka. Tehát ez azt jelenti, hogy segítséget nyújtunk, megpróbáljuk enyhíteni a szenvedést, megpróbáljuk segíteni a szenvedő embereknek a helyszíneken. Az egész világon különféle helyszínekről van szó. A szolgálatok szintjén történő koordináció nagyon lényeges. Éppen ezért jobb lenne hogyha jobb lenne a párbeszéd, jobb lenne a koordináció a szolgálatok között. A hosszú távú felkészülés roppant lényeges, hogy jobban felkészüljünk a válságokra. Említettem már azon óhajomat, hogy szeretnék forgatókönyveket létrehozni, mielőtt egy válság bekövetkezik. Madame Strifler, vous avez la parole. Strifler asszony, jönni a szó. Madame Geneva, pour éviter... Jeleve asszony, a humanitárius és a katonai szereplők szerepét egy-egy válság esetén nem szabad összekeverni. Szeretném tudni, hogy az oszlói irányelv és az MCDA irányelvben foglaltakat ön Elismeri-e és a függetlenséget ön szerint hogyan lehetne biztosítani, valamint az említett két területet egymástól elválasztani. Afganisztánban hogyan látja a e, megoldást a segítség terén, hogy lehet a párbeszédet a katonai és a humanitárius e, érdekelt felekkel fenntartani, és milyen elképzelései vannak. Köszönöm a kérdést. Nagyon fontos témára utal a prioritásaim között is szerepel. Az a kapcsolat, amely a civil humanitárius segítségnyújtók és a katonai erők között fennáll. Fontos az, hogy ne keverjük össze a kétfajta segítségnyújtás szerepét, tehát a humanitárius és a katonai segítségnyújtást. Afganisztán esetében lényeges, ezt látni. Afganisztán rossz példaként említik, ahol a függetlenség elvét nem tartották tiszteletben, de van egyéb jó példánk, vannak legjobb gyakorlatok, például Csádban. Szándékomban áll a párbeszédet intenzívebbé tenni, első szinten az Európai Unió katonai erői, és a bizottság között. Így a külügyminiszterek, a védelmi miniszterek is nagyobb szerepet kapnak, és esetleg könnyebb lesz tisztázniuk a humanitárius és a katonai segítségnyújtás közötti kapcsolatot. Előre szeretnék forgatókönyveket elkészíteni, mielőtt a katonai akciókról politikai döntés születik. Voilà, je n'ai pas eu de, de question. Elnök. Most pedig a külügyi bizottságnak adom át a szót, Pascu úr képviseli ezt a társbizottságot. Köszönöm szépen. A vitánk, de a logika is azt mutatja, hogy igazából három megközelítés vezet az ön munkájához. A katasztrófa, a humanitárius segítség és az egyik megelőző, a másik utólagos segítő, és ennek a kettőnek a kombinációja. Hogyan óhajtja kombinálni? Jelen asszony, jönni a szó. We are seeking to have... Meg próbáljuk az integrált megközelítést alkalmazni az említett elemekből. Szerintem ez nagyon lényeges. Ezt már számos alkalommal említették a vitánk során, tehát proaktívnak kell lennünk. Élnünk kell a katasztrófa megelőzéssel, ez a harmadik pillér. de nagyon számos nüansza van ennek az elemnek, amelyek a megelőzéssel függenek össze. Ezeket természetesen továbbfejleszthetjük, és nem csak a gyors válasz lehetőségével kell élnünk, hanem előre is többet kell tennünk a megelőzésért. Tehát lehet gyakorlatokat tartani, továbbképzéseket tartani, új szereplőket lehet bevonni. Tehát, és átláthatóbbak lehetünk. Ez pedig azt jelenti, hogy előre kell mozgósítani érintetteket, és különféle katasztrófa forgatókönyveket is előre ki kell dolgoznunk meg vannak a kapacitásaink erre. Remélem, hogyha a nemzetközi együttműködést, a humanitárius segítséget és a válságkezelést kombináljuk, akkor ebbe az irányba kell tovább haladnunk. Van-e kiegészítő kérdése? Nincs. Most pedig a hat perces nyomon követő ülést tartjuk, de a politikai frakciók nem adtak be hozzám kérdéseket, úgyhogy ezt átugorjuk. Ez azt jelenti, hogy visszatérünk a programunkhoz, és most ismét a kérdés-válasz blokk következik. Kritő asszonynak adom át a szót. Jeleva asszony, már kérdezték Önt a dél-európai erdőtüzekről, de vannak határokon átnyúló áradások is, és más események is. A választ erre megadta részben a bevezetőben is, amikor azt mondta, hogy támogatja azt, hogy létrejön egy új európai civilvédelmi egység. A tagállamok és a bizottság ugyan fognak majd pénzt elkülöníteni erre az új polgárvédelmi testületre, figyelembe véve azt, hogy már így is nehéz megtartani azokat az ígéreteinket, amelyeket a legszegényebb országnak tettünk. Um, thank you for this question. Köszönöm szépen ezt a kérdést, nagyon érdekes kérdést vetett fel, és a viták 2006 óta már jól folynak, és említettem azt, hogy valóban jó projektet indítottunk be, köszönhetően az Európai Parlamentnek és azoknak a vitáknak, amelyek mindig gyümölcsözőek voltak. Növelhetjük, javíthatjuk az együttműködést és a párbeszédet a tagállamok között, és segíthetünk nekik abban, hogy jobban felkészültek legyenek azáltal, hogy elemzői munkát végeznek, és felmérik azt, hogy milyen rendelkezésre álló eszközök vannak a tagállamokban a vész, vészhelyzetek esetén. Ugyanakkor megpróbáltuk ezt a két repülőgépet használni az erdőzők leküzdésében az elmúlt nyáron. Hasznos tapasztalat volt ez, Először is tudnunk kell azt, hogy milyen eszközeink vannak, és ezután kérhetünk több eszközt, több forrást, mert nehéz időszakban vagyunk most. Az első szakaszban nem kérhetünk nagyobb összegeket. Megszakította az elnök asszony. About, I ask you about your new body, which does not exist now. Egy olyan testületről kérdezték, amely még nem létezik. Ha ön biztos lesz, akkor ön ezen civilvédelmi, polgári védelmi testület mellett lesz? Ez a testület még nem létezik, igaza van, mondja Jeleve asszony, csak egy kísérleti projekt van még, és szeretnénk azt látni, hogy valóban lehetséges lesz ezt létrehozni, de még miért megtennénk, a kísérleti projektet kell értékelnünk, és a parlamentnek is véleményt kell nyilvánítani a bizottság irányába, de reálisnak kell lennünk, realistának kell lennünk. A polgári védelmi kérdés elsősorban nemzeti felelősség. Michel, Louis Michel úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, Biztos jelölt asszony, igen gyorsan megkérdezem, milyen eszközöket javasolna arra, hogy előre vigyük a nemzetközi humanitárius jog erősítését, tiszteletben tartását, hiszen ezt lábbal tiporják. A reakt, ez európai reakció vagy elítélés, erre gondoltam. Gondolt-e mindenre, és gondolt-e a Nemzetközi Büntetőbírósághoz fordulásra? Másosorban ön az ENSZ különböző ügynökségeivel kíván együttműködni. Én osztom ezt, de szeretném megkérdezni, hogyan fogja ezt megtenni úgy, hogy a, úgy, hogy a bizottság, az EU nem folytat specifikus politikát, nem lesz átláthatóság, és nem redukálódik szerepe csupán az elosztó szerepre. Jeleva asszony. Köszönöm, Michel úr. Köszönöm, hogy felvetette ezt az igen fontos kérdést. A nemzetközi humanitárius jogról van szó, ami az eszközöket illeti. Ön nálam jobban tudja, hogy bizonyos esetekben nem tudunk más eszközt használni, csak a józan diplomáciát, azért, hogy a helyi közhatóságokat meggyőzzük arra vonatkozóan, hogy a humanitárius műveleteinket vegyék igénybe, és azt eljutathassuk. A gyakorlatban stabilitási eszközöket is alkalmazunk, más eszközöket is, amelyek a RELEX rendelkezésére állnak. Emellett az összes nemzetközi fórumot felhasználhatjuk arra, hogy hirdessük, jobban tiszteletben kell tartani a nemzetközi humanitárius jogot. Szükséges aláhúzni, hogy a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása fontos, a humanitárius közreműködők biztonsága szempontjából, és abból a szempontból is, hogy hozzáférjenek az emberek a mi humanitárius segítségünkhöz, amelynek hatékonynak kell lennie. Ezt mindenképpen erősen ajánlom. Michel úr, van-e még kiegészítő kérdése? Levin asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Jeleve asszony, kérdésem, hogyan tervezi azt, hogy sikeresen végrehajtsa az EU stratégiát a fejlődő országokban, mivel új pénzt nem allokáltak a stratégia megvalósítására. Továbbá, milyen konkrét intézkedéseket tervez a nemzetközi együttműködés javítására azért, hogy itt az illegális tevékenységet és az illegális fatkitermelést meg lehessen akadályozni. Válasz. Köszönöm szépen. A klímaváltozás, ez valóban csapás, katasztrófa, és szeretném elmondani, hogy a humanitárius fellépés specifikus feladatai közé ez nem tartozik, hiszen nincs erre plusz pénzalap, ahogy ön is elmondta. Mit tehetünk? A figyelemfelkeltés, tudatosítás, és az, hogy aktívak legyünk a politikai párbeszéd szintjén. Biztosíthatom önt, mint Bulgária külügyminisztere, ott voltam a Kopenhágai konferencián, és követtem a vitákat. Azt tehetjük, hogy aktívabbak leszünk a harmadik országokban, hiszen ismerjük a pénzügyi helyzetüket, gondjaikat, és az, hogy nem tudnak hozzájárulni a klímaváltozás elleni harchoz. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, hogy a humanitárius segítség csak egyik módja az emberek megsegítésének. Ez nem megoldás az összes problémára, az összes szenvedésre. Levin asszony, van-e még kiegészítő kérdése? Igen, említette, hogy Bulgária külügyminisztere volt. Bulgária nem nyújt humanitárius segítséget, már ez is elhangzott mi erről a véleménye. Jeleva asszony, köszönöm. Amikor hivatalba léptem, akkor számomra is ez meglepő volt, vagyis az, hogy nekünk nincs külön szervezetünk a minisztériumban erre a célra. De őszintén elmondom, ez új kérdés, új probléma az EU új tagjainak, és megnyugtathatom önt, hogy Hat hónapig voltam hivatalban, és ez alatt az idő alatt sikerült létrehoznom a külügyminisztériumban egy külön egységet, amely a fejlesztési politikán és a humanitárius segítségen dolgozott. Nagyon jó azt tudnunk, hogy az új tagállamok a két legutolsó bővítés során csatlakozott országok aláírták a humanitárius segítséggel kapcsolatos megállapodást. Elnök, Birgics Niber Jásztrám asszonynak adom meg a szót. A Elnök asszony, Jeleva asszony a meghallgatás elején említette azt, hogy a klímakatasztrófák mi hatással a világ szegény országaira, és azt mondta, hogy erős kapacitást szeretne kiépíteni. A koordináció is fontos lenne. Konkrétabban szeretném tudni azt, hogy ez mit jelent ön számára. Jeleve asszonyi a szó. Köszönöm szépen a kérdését, és azt mondanám, hogy a koordináció valóban kulcs szó, nem csak azért, mert ezt a három aspektust egy tárciában egyesítem, hanem azért is, mert a krízisek annyira komplexé váltak, hogy valóban nagyon sokat kell a konkrét helyzet szakértővel beszélnünk. Nagyon fontos az, hogy nem csak eh, itt eh, a központi szolgálatoknál legyünk jól felkészülve a konkrét eh, természeti katasztrófákra és a konkrét krízisekre, amelyekre már megfelelő forgatókönyvvel készülünk fel. Nagyon fontos eszközeink vannak, de az is lényeges, hogy végezetül az egyes helyszíneken nagyon jó koordinációs munkát tudjunk végezni. Nagyon hozzáértőek a szolgálataink itt az Európai Bizottságnál, de száz olyan szakértőnk van, akik a helyszínen képesek arra, hogy igazi elemzést készítsenek a szükséges forrásokról és tevékenységekről, akár néhány órán belül is. Euh, Elnök, van egy kiegészítő kérdése? Schneiber Jászram asszony? Nincs. Patricia Tolja asszonyi a szó. Én helyettesítem az egyik kollégámat. Választ adott Michel úrnak, és véletlenül talán utalt arra, hogy mi a helyzet a humanitárius segítségnyújtással. Lenne egy kérdésem ezt tekintve. Tudja, hogy Egyre gyakrabban támadják meg a humanitárius segítséget nyújtókat. És ők nagyon fontosak a segítség szétosztása szempontjából a helyszínen. Szeretném a válaszát, mit fog tenni az EU annak érdekében, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Említettem, hogy a prioritásaim között szerepel ez, és igazából aggasztó, hogy csupán 2007-ben több mint száz humanitárius segítségnyújtót öltek meg. Nagyon veszélyes helyeken dolgoznak a munkatársak. Konkrétan meg kell vizsgálnunk hogy biztos-e egy helyszín, biztosan hozzá férhető-e humanitárius segítség számára egy adott helyszínen, és ebben a tekintetben bárkivel együttműködünk az adott országban. Természetesen kész vagyok arra, hogy az összes érintettel kapcsolatban legyünk, az állami szereplőkkel, önkormányzati szereplőkkel, NGO-kkal, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy veszélyes fegyveres konfliktusban segítséget nyújtani. Éppen ezért több előkészítési munkálatokra van szükség. NGO-kkal tárgyaltam is a meghallgatás előtt. Nagyon nyílt vitát folytattunk, és mondták, hogy nagyon nehéz megfelelően képzett személyzetet találni. Ebben a tekintetben esetleg haladást érhetünk el, hiszen mi tudunk felszerelést biztosítani, tudunk előkészületi munkálatokat, képzést. Tojau asszony, van egy kiegészítő kérdése? Igen. És pedig az, hogy 2010-ben milyen szerepet szeretne itt a testületének továbbfejleszteni. Tehát az ngo nagyon fontos társak, mint már említettem, hiszen a helyszínen ott dolgoznak és segítenek nekünk. Közöttük vannak nagyon jól felkészült NGO-k, ami a kapacitásukat, a szakértelmüket illeti. Azt is szeretném elmondani, hogy az együttműködést az NGO-kkal szeretném továbbfejleszteni, hiszen nagyon lényeges szerepük van. Most a szót átadom a Környezetvédelmi Bizottság képviselőnek, Esztrel asszonynak. Köszönöm. Tisztelt Jelev asszony, 2006-ban a parlament egy állásfoglalást fogadott el természeti katasztrófákról, és felszólítottuk a bizottságot, hogy készítsen egy irányelvet a tüzek előrejelzősőről és kezeléséről. Tehát, hogy legyen egy európai megfigyelőhely, amely a sivatagosodást figyeli meg. Szeretném megkérdezni, hogy folytatja ezt, illetve az erdőtüzek, egyéb tüzek tekintetében mit tervez? Tehát esetleg kartográfiai módszerekkel feltérképezik a kockázatos helyeket, ahol nagy a szárazság, vagy hogyan képzeli? Jeleva asszony, a szó? említette ezt a megfigyelő központot. A polgári védelmi mechanizmusba tartozik ez. Pontosan tudom, hogy a parlament eh, ezt nagymértékben támogatja. A Stockholmi programban is szerepel ez, és egyéb politikai dokumentumokban. Most, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépett a szolidaritási záradékkal, megerősíthetjük a miket, és ez pedig a szolidaritás jele kifelé is. Konkrétan a kérdésére válaszolva, igen, a válaszom, természetesen meghallgatom a parlament javaslatait, és kész vagyok a jó együttműködésre, az eszmecserére, és természetesen visszatérhetünk a javaslatra. Van-e tisztázó kérdése, kiegészítő kérdése? Igen. Egy konkrét kérdést is feltettem. Lesz-e ilyen irányelv, vagy nem? Tehát a tüzek megelőzéséről és kezeléséről, vagy nem? Tehát hasonló van már az árvizeknél. Jeleva asszony? Nagyon fontos jogalkotási szöveg egy irányelv, és szükség van arra, hogy megtárgyaljuk azt, hogy lesz-e ilyen irányelv. Tehát először a kollégiumon belül beszéljük meg, de természetesen meghallgatom a parlament javaslatait, hiszen tudom, hogy a parlament ezen a téren nagyon előre haladott. Tehát a parlament eh, nagyon jól reagál vészhelyzetekben. Biztosíthatom önöket, hogyha ez a parlament óhaja, akkor nagyon alaposan elgondolkozom ezen. Most catch the eye szesszió, catch the eye ülés szakjön. 5 perc. Téma a következő, a humanitárius segítség terének szűkülése és a humanitárius jog megsértése. Hogyha látjuk, hogy Kongóban hogyan visszaélnek az emberi jogokkal maguk szerint, mi nem jött ott össze. Igazából a kimia kettes helyzetben milyen tévedések történtek? Monsieur Stas, vous avez la parole. jó úr. Jeleva asszony, a gázai helyzet humanitárius szempontból rendkívül rossz. Másfél millió ember szenved. Izrael nem enged be semmilyen humanitárius terméket az övezetbe. Ön mit tenne annak érdekében, hogy a gázai övezetbe valóban eljusson a humanitárius segítségnyújtás? Vous avez la parole. Merci. Um, commissioner designate. Biztos jelölt hogy itt vagyok. Ön 27 nemzeti kormányjal fog szembeállni, akik nem akarnak pénzt adni Ön hogyan tud majd bánni ezzel a 27 emberrel vagy országgal, aki nem akar pénzt adni? Ugye a asszony ő néha szó, hogy ezt a kérdést, illetve a kettőt megválaszolja. Köszönöm. Először Kongó. Tisztában vagyunk azzal, hogy Kongóban egyre kevesebb helyen tudunk humanitárius segítséget nyújtani. Aktívabbnak kell lennünk, minden szinten. Meg kell próbálni az együttműködést szorgalmazni, a helyi szereplőkkel történő együttműködést. Mindenképpen ez az egyik legfontosabb feladatom, hogyha a parlament jóvá hagyja kinevezésemet. I would like to, uh... Gázáról szeretném elmondani, hogy elmegyek Gázába, hogyha megkapom a megerősítést, mert nagyon aggaszt az ottani helyzet. Sok problémát ismerek. Tudom, hogy nagyon nehéz bejuttatni a humanitárius segítséget. A lakosság 95%-a a mi humanitárius segítségünktől függ, tehát sokkal proaktívabbnak kell lennünk a térségben. És biztosíthatom önöket, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy eljussunk közvetlenül Gázába. 27 ország nem akar pénzt adni. Bolgár külügyminiszterként tudom, hogy milyen nehéz a tanácsban konszenzust elérni, de mindig van egy olyan csoport, amely nem akar a többiekkel egyet érteni, többiekkel együttműködni. Szeretném meggyőzni az embereket. Motivált vagyok. Folytatnom kell két egyéb felszólal Howitt úr. New Past Commissioner. Külügyminiszterként hogyan szorgalmazta az emberi jogok helyzetét, és mit profitál ebből az európai humanitárius segítségét. Keller asszony? Monsieur Kelly. Kelly úr, először is gratulálok jelen asszonynak, eddig nagyon jól állt a sarat, kérdésem pedig az, hogy hogyan dönt majd olyan országok esetében, mint Zimbabwe. Hiszen ott visszaélnek az emberi jogokkal. Strifler asszony. Euh, euh, a euh, Azzal kapcsolatosan, ami elhangzott a kongói köztársaság tárgyában, prioritásról beszél, de minden nap több száz nőt megerőszakolnak pontosabb választ szeretnénk. Ön azt mondta, hogy a helyszínre kíván menni, de van-e valamilyen példa arra, hogy mit tudna ő tenni, figyelembe véve ezt a hatalmas problémát? Jeleva asszony, öné a szó, erre a három kérdésre válaszolhat. Az emberi jogok nagyon fontosak az összes politikai vitánkban. Megnyugtathatom önöket, nagyon sok témáról van itt szó, különböző válságok, Balkán térségben, a kontinens keleti részében, de Európán kívül is én igen aktívan részt vettem ezen kérdések tárgyalásában, amikor az országom külügyminisztere voltam, ami a zimbabvei visszaéléseket illeti emberi jogok témájában és a humanitárius segítségnyújtás szűkülő terének kérdése. Természetesen nagyon sokat tehetünk, de mint említettem, a józan diplomáciát is igénybe kell venni azért, hogy a politikai hatóságokat meggyőzzük a konfliktus térségekben, azért, hogy a humanitárius segítséget eljutathassuk majd, ha ez sikerül, akkor kell tovább lépnünk, és politikai nyomást kell alkalmazni a hatóságokra nézve. Nagyon érdekes kérdés hangzott el a nők helyzete Kongóban, és a szexuális visszaélések, nemi alapú visszaélések. Nőként elmondhatom, hogy nagyon elkötelezett vagyok e témában, figyelembe véve azt, hogy nem engedhetjük meg a 21. századba az, hogy szexuális visszaélések legyenek, és nemi alapú erőszak történjen akkor, amikor munka folyik valahol. A szolgálataimat el fogom kötelezni operatív módon annak érdekében, hogy aktívabbak legyenek és védjék a nőket. Elnök, tovább kell lépnünk. Most pedig megadom a szót Ivo Váge úrnak. Jeleve, asszony, nagyon sajnálom, hogy egy ennyire kedvezőtlen körülmények között kell megválaszolni a, a kérdéseket. Mindent meg kell tenni ennek érdekében, hogy ez javuljon, és Barózó úr megfelelő véleményt tudjon leadni önről. Nos, két olyan tagállam van, két kormánya, akik akadályozzák a humanitárius segítségnyújtást, az Izrael és Szudán. Mit fog tenni annak érdekében, hogy a két kormány másképp lépjen fel? Le a savez Uh, a humanitárius jogok, a humanitárius segítségnyújtás, mindez valójában független, és csak hirdethetjük, javasolhatjuk és lobbizhatunk azért, hogy eljuthassunk az adott területre, és a segítséget közvetítsük. Szudán esetében tudom, hogy nagyon aktívak vagyunk ott most már évek óta. a helyzet rosszabbodik az ország különböző részeiben, de azt kell mondjam, nem lehetünk elege, elégedettek a helyzettel, és tovább kell lépnünk, mindig tovább. Ami engem illet, készen állok arra, hogy a helyszínre menjek, és találkozzak az ottani politikai hatóságokkal. Ami Izraelt illeti, említettem a gázai helyzetet, ennek nagyon is tudatában vagyok. Nagyon sok lehetőséget látok ott arra, hogy aktívabbak legyünk, és még arra is, hogy technikai szinten tárgyaljunk az összes érdekelt félel hogyha a parlament megerősít engem a posztomon, akkor ellátogatok Gázába. Magen úr, van-e kiegészítő kérdése? Nincs, mondja az elnök asszony. Akkor most Karosz asszonynak adom át a szót. Eleni Karosz. Köszönöm. Az AIDS a szegények betegsége. És azt is tudjuk, hogy a WHO a betegeknek csak akkor ad ingyen gyógyszert, amennyiben eh, vérvizsgálatot eh, végeztek el náluk. Így óriási mennyiségű beteg nem kap gyógyszert és kezelést. Ez lehet a korrupció mellett, miatt, lehet a rossz gyakorlat miatt. Alapvető az, hogy a korrupción túlmutatóan juttassuk el a gyógyszereket az emberekhez. Ezt a politikát eh, hajlandó folytatni? Öné a szó, Jeleva asszony. Uh, um, Nagyon fontos eh, része ez a gyakorlati tevékenységünknek, a humanitárius segítséget eh, el kell juttatni az érintettekhez. És hogyha néhány országban pedig különleges szükség van rá, akkor természetesen a szükséges egészségügyi ellátást megpróbálják eljutatni az érintettekhez. A magas szintű korrupció nagyon veszélyes, ezt tudnunk kell. A munkánknak nem része, hogy a korrupció ellen küzdjünk, de megpróbálunk hozzájárulni. És azt garantálhatjuk, hogy a munkánknak köszönhetően a gyógyszerek, az orvosi ellátás eljutnak a szükséget szenvedőkhöz. Igen, kiegészítő kérdés. Szándékában áll egy európai humanitárius akciócsoportot létrehozni, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, ha szükséges? Tehát, hogy a humanitáros válságkezelés ezt hozzá képzeli, Zseleva asszony? A Lisszaboni szerződés értelmében egy európai önkéntes humanitárius csapatot kell létrehozni. Ez még egy plusz feladat, és hogyha még egy akciócsoportot is szeretne, amely például az egészségügyi ellátásra foglalkozna, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy ez egy jó kezdeményezés, hasznos kezdeményezés, de realistának kell maradnunk, nincsen rá pénzünk. Most uh, David Maria Sassoli kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt biztos jelölt asszony. Nem vagyok annyira elégedett a válaszaival, amelyeket a humanitárius segítő biztonsága érdekében említett. Mit javasolna a főképviselő, a főmegbízott tekintetében, hogy hogyan lehet a biztonságot biztosítani. Zseleva asszonyon. um, as I already mentioned... Hogy már említettem, mindkét szinten dolgoznom kell. Biztosítanunk kell a humanitárius segítségnyújtók biztonságát különféle helyszíneken, és ebben a tekintetben hasznos lehetne Hogyha különféle képzési lehetőségeink lennének, továbbképzések itt és máshol. Politikai szinten pedig természetesen a harmadik országokat is, az érintett országokat is fel kell szólítani, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogszabályokat. Hiszen ezek a humanitárius akciók alapját képzik. Tehát integrálódnunk kell, integrálnunk kell az embereket, és Eston asszony szeméről azt mondanám, hogy remélem, hogy nagyon jól együttműködünk, majd együttműködtünk már többek között nemzetközi katonai kérdésekben is. Szaszoli úr, van még kérdése? Igen, Szudán. Szudán egy olyan ország, ahol nagyon sok humanitárius segítségnyújtás történik, de az embereknek szinte nincs ivóvízük. Mit javasol, mit lehetne tenni, hogy az Európai Unió kulszerepet játhasson a szudáni víz ellátásban? Zseleva asszony, öné a szó. Szudán számos nehézséggel áll szemben olyan problémákkal, mint például a hontalanok, a menekültek, a víz problematikája is ide tartozik. Természetesen az élelmiszerhiány is jelentős. A bizottság segélyprogramokat finanszíroz már évek óta. Itt a konkrét adott helyzetben a bizottság éves programjában mindig szerepel Szudán, tehát tudatában vagyunk a helyzetnek, és segítséget kell nyújtanunk a vízellátásban is. Most Preda úr kap szót. Mulțumesc, doamna președinta. Köszönöm, elnök asszony. În vă felicit pentru Mindenek előtt gratulálni szeretnék Releva asszonynak a kinevezéséhez. Olyan munkát végez, amely szorosan összekötődik az Európai Unió értékeihez. És ezekről az értékekről pedig nagyon sok szó esik itt ebben a házban. Másodszorban, ezt már említetted a visszatérekre. Hogyan képzeli el a szexuális erőszak elleni harcot, hiszen ez fegyverré vált. Szeretném, hogyha erről többet mondana. Köszönöm. Zsüleva asszony, öné a szó. A szexuális erőszak áldozatainak különféle intézkedéseket szeretnénk nyújtani. Tehát például szállást biztosítunk olyan nőknek és lányoknak, akik szexuális erőszak áldozatává váltak. Pszichológiai segítséget is próbálunk nyújtani, pszichológiai támogatást, egészségügyi támogatást. Ez is a konkrét nyújtásunk része a nehéz helyzetben. Biztosíthatom, hogy ez Kongó esetében is így van. Politikai szinten az a szándékom, hogy a parlamenthez eljuttassak majd egy politikai dokumentumot a témáról. Az ágazati politikák szintjén az egyik prioritásunkról van szó. Szeretnénk az emberekben tudatosítani ezt a problémát, tehát hogy létezik a szexuális erőszak a fejlődő országokban, és fegyverként élnek a szexuális erőszakkal konfliktusok esetén. Ez két olyan dolog, amely számomra prioritás. Igazából van jó gyakorlat, létezik ilyen, segítségnyújtás tekintetében és az áldozatoknak. Szükségünk van még egy kis időre. Van kiegészítő kérdés? Nincs. Akkor Neusser úr kap szót. Frau Jelena. Jeleva asszony, az új Európai Unióban az akció, a afganisztáni és pakisztáni cselekvési terv azt húzzák alá, hogy a önsegélyzést szeretnék előmozdítani. Konkrétan hogyan szeretné koordinálni az afganisztáni intézkedéseket az ENSZ, a NATO és az EU között. Konkrétan mit szeretne tenni, hogy a civil segítség nyújtást hatékonyabbá tegye? Hiszen az a prioritás jelenleg, hogy inkább civil, mint katonai segítségnyújtás legyen. Zseleva asszony, öné a szó. Afganisztán tényleg a nagy prioritások közé tartozik, és sok pénzt költöttünk el ott, hogy segítséget nyújtsunk az ön megsegítéshez. Afganisztánban éppen ez a keveredés látható. Humanitárius segítséget nyújtunk, és katonai jelenlétünk is van. A katonai jelenlét aggodalomra is ad okot. Tehát nem csak az országba kell elmennünk, hogy megnézzük mi a helyzet, és szándékomban van oda menni, hiszen látnunk kell, hogy hogyan tudunk a katonai szereplőkkel jobban együttműködni, hogyan tudjuk jobban koordinálni a munkánkat. Fontos az, hogy a közösségi segítség eljusson az érintettekhez. Azonban egyidejűleg a katonáknak nem feladata a humanitárius segítség, és a humanitárius segítség biztosítása. A humanitárius elvek ellen van az, hogyha a segítséget támadják. A civil fejlődés nagyon fontos, a nemzetközi közösség is tisztában van ezzel, és a katonai akciókkal kéz a kézben kell haladnia. Pillanatnyilag ez a, az Európai Unió legnagyobb projektje, sőt a nemzetközi közösség legnagyobb projektje, minnyáján hozzá kell járulnunk. Ami a humanitárius akcióinkra vonatkozik, itt sokkal hatékonyabbnak kell lennünk. Van tisztázó kérdése? Igen, egy rövid. A humanitárius segítség értelmében és a Kárszáj kormány által javasolt nemzeti megbékélési terv alapján gondolja, hogy esetleg mérsékelt tálibokkal is tárgyalhatnánk? Zseleva asszony, öné a szó? A tálibok, amennyire tudjuk, az ország 60%-át uralják. A humanitárius segítség szempontjából fontos, hogy eljussunk a helyszínekre, és hogy a segítségnyújtók biztonságát szavatoljuk. Ebben a tekintetben a technikai szintre is ügyelnünk kell, és mindenkivel együtt kell működnünk. Hiszen nagyon sokan a humanitárius segítségből élnek. Strifler asszony, öné a szó. Köszönöm. Barroso elnök küldetése kapcsolatos levelében azt olvastuk, hogy a civil szervezet, a civil védelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységet az ECO főigazgatóság fogja irányítani, és szeretném megkérdezni, hogy itt a költségvetéssel kapcsolatosan mi az ön véleménye a humanitárius és a polgári védelmi segítség tárgyában? Zseleva asszony világosan elmondom, nagyon is világos választóvonalak vannak a költségvetésben a két kérdés területén. 700 millió euró humanitárius segítségre, a polgári védelemre pedig külön költségvetés van. Ténylegesen nem kell aggódni, amiatt, hogy a kettő összeolvad, nem. Most lehetőségünk van arra, hogy itt következetesebbek legyünk, koordináljunk, és a humanitárius segítség és a polgári védelmi segítség egymást kiegészítse, és egymást erősítse. De nem fogjuk a költségvetést másra felhasználni, egyik esetben sem, hiszen a segítségnyújtás természete más és más. Szefle asszony, van-e kiegészítő kérdés? Nincsen. Mondja az elnök asszony, és most megadjuk a szót a társ bizottságnak, az Emberjogi Albizottságnak, képviseli Hautala asszony. Köszönöm szépen a humanitárius segítségnyújtók biztonságát már elmítettük. Zsereva asszonytól azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetne nagyobb védelmet biztosítani azon emberek alapvető emberi jogai számára, akik táborokban élnek, mivel lakóhelyükről elüldözték őket. Milyen fajta programmal szeretnék kiemelni az ő alapvető jogaikat. A, azon emberek rendszeres tréningét, akik ott dolgoznak, ez, ezt fontosnak tartja el. Jeleva asszony, a szó. Úgy gondolom, hogy a tréning azon emberek számára, akik ilyen táborokban dolgoznak, ez nagyon fontos, Gyakran az ilyen táborokban élők nagyon hosszú ideig élnek táborokban, és el kell kerülni azt, hogy nyom, nyomás nehezedje rájuk saját területükről, országaikból, otthonaikból. Önkéntesnek kell lennie. Eh, ennek a tréninget is alkalmazhatjuk eh, erre, és megtaláltatjuk őket arra, hogy milyen emberi jogaik vannak, és így e, ebben bízhatnának később. A talasszony van egy kiegészítő kérdése? Igen, nagyon röviden lenne. A nők alapvető jogainak garantálása ön szerint specifikus kihívást jelente, és van elképzelése arról kapcsolatban, hogyan lehetne ezt biztosítani? Elolvastam a rövid közleményt a meghallgatás előtt, és egy nagyon fontos mondatot olvastam, mégpedig azt, hogy ezen országokban élő nők, és főként a háborús területeken élő nők nem a motorjai, hanem a tényezői a változásnak. Úgy gondolom, hogy főként a nők elleni erőszak kapcsán nagyon aktívan kell fellépnünk, és proaktívnak kell lennünk. Meg kell őket tanítani arra, hogy milyen jogaik vannak, és eh, pszichológiai és eh, szociológiai segítséget kell, és támogatást kell nekik nyújtani, mert nagyon nehéz beszélni a szexuális erőszak áldozataival, és nagyon nehéz őket visszahozni a valós életbe, nagyon nehéz őket visszahozni korábbi életükbe. Alors, nous sommes maintenant à la session de... Most pedig a kiegészítő kérdésekhez érkeztünk a már feltett kérdés esetében a harmadik és a negyedik kérdés fordulóról van szó. Kilenc percünk van erre, de írásos kérdéseket nem kaptam, ahogy ezt előírja a az eljárás, úgyhogy 30 másodpercük van erre. Néhány másodpercet adok önöknek, hogyha nincs kiegészítő kérdés, akkor folytatjuk az utolsó kérdés-válasz fordulóval. Monsieur Berman, s'il n'y a que vous, je pense... Berman úr, hogyha csak ön jelentkezett, akkor átadom a szót. Köszönöm, elnök asszony. Seleva asszony, szeretném, hogyha konkrétabb lenne, amikor elemez, mi az, ami nem volt jó az ENSZ eh, támogatás terén, azután a kongói hadsereg visszaélt az emberi jogokkal, megsértette az emberi jogokkal, de mi volt ott rossz, mi az, ami nem sikerült, mi volt ott a hiba, és hogyan lehet ezt a jövőben megakadályozni? Kérem, legyen konkrét. Zseleva asszonyi a szó. a szolgálat főigazgatói posztját nem én töltöm be, és nagyon nehéz helyzetről van szó, viszont azt megígérhetem, hogy vissza fogok térni a témára, és konkrét javaslatot fogok tenni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ott javítani a helyzetet. Elnök, most elkezdjük az utolsó kérdés-válasz fordulót és átadom a szót Guerrero úrnak. A humanitárius közreműködők biztonsága egyre veszélyeztetettebb. Emlékszik rá, hogy tavaly több mint száz segítségnyújtó hunyt el, és tudjuk, hogy a hogy ez eh, előfordult a kéksisakosok eh, esetében is. Éppen ezért az uniónak védenie kell a humanitárius segítségnyújtókat. Milyen intézkedéseket irányzott ön elő e tárgyban, és az európai önkéntes harctest esetében hogyan képzelje, képzeli előn a segítségnyújtást és az említett probléma megoldását. Seleva asszony, ami az európai önkéntes hadtestet illeti. Gondosan fel kell erre készülnünk, és javaslatot kell készítenünk e tárgyban. El kell kerülni azt, hogy veszélyes helyzetbe hozzuk az önkénteseket konfliktus esetén. Ezt a kérdést komolyan kell venni, ahogy ön ezt elmondta, a biztonság kérdését, és azt is, hogy hogyan lehet védeni a humanitárius segítségnyújtókat. Amikor védjük őket, akkor minden rendelkezésre álló eszközt be kell vetni. Természetesen az EU politikai szinten elítélheti a nemzetközi humanitárius jog megsértését, mert ez az előfeltétele annak, hogy jól végezzük a munkát a helyszínen. Készen állok arra, hogy szorosan együttműködjek a főképviselővel és a, egyben a bizottság alelnökével, Aston asszonyjal, azért, hogy az EU legmagasabb politikai szintje közvetítse ezt az üzenetet, vagyis szólítson fel a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartására és a humanitárius segítség tiszteletbe tartására azért, hogy ezek a közreműködők nagyobb biztonságot élvezzenek. Kiegészítő kérdés. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy milyen ütemtervet képzel el az önkéntes test felállítására. Öné a szó asszony. A Lisszaboni szerződés szerint ezt a fontos feladatot nekünk kell megoldani. Azt mondom, hogy nekünk, mert vissza fogok még erre térni, és javaslatot fogok tenni valószínűleg ebben a bizottságban. Arra számítok, hogy a javaslat 2011 előtt megszületik, hiszen ez az önkéntesség európai éve lesz. Szeretném a parlamenttel megosztani a terveket, és ezzel a tisztelt bizottsággal szeretném megvitatni az első elképzeléseket arra vonatkozóan, hogy ezt a politikai elképzelést hogyan valósítsuk meg. La parole est maintenant à Madame Strifler. Stifler asszonyé a szó. Többször elmondta, hogy a nemzetközi humanitárius jog fontos, hogy ezt hirdetni fogja, és a helyszínre is elmegy. Ez teljesen helyén való, hiszen az Európai Unió konszenzus alapján dolgozik, és van egy európai irányelv a nemzetközi humanitárius jog tiszteletbetartására 2005-ben. Nagyon sokféle helyzetről van szó, sok jogsértés történt, és eh, a helyszínen nagyon súlyos a helyzet. Szeretném kérdezni azt, mondjam, hogy milyen javaslatai vannak arra nézve, hogy hogyan lehet tiszteletben tartatni a nemzetközi humanitárius jogot milyen javaslatai vannak, és milyen partnerekkel kívánja mindezt megvalósítani konkrétan. Zseleva asszony, öné a szó. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy még ebben az évben egy nagy nemzetközi fórumot szervezünk a nemzetközi humanitárius jogról beszéltem erről Louis Michellel, elődömmel. Úgy gondolom, jó elképzelés, ha az összes érdekelt felet erre meghívjuk. Van egy másik lehetőség. Meggyőzzük, meggyőzünk egyre több érdekelt felet, szervezetet, harmadik országok belém, közhatóságokat, olyan országokról van szó, ahova megérkezik vagy ahova irányul a mi segítségünk, meggyőzzük őket arról, hogy mennyire fontos a nemzetközi humanitárius jog tiszteletben tartása. Ezt a kérdést szeretném felvetni a tanács védelmi minisztereinek ülésén is, hiszen az elkötelezett tagállamok is kell, hogy hirdessék a jogok fokozott tiszteletben tartását. Kérdezem Szifler asszony, hogy van-e önnek kiegészítő kérdése? Kérdez az elnök asszony, nincs, akkor de Kejszer asszonynak adom át a szót. Engedje meg jelölt, biztos jelölt asszony, hogy a gázai kérdése visszatérjek, mert a válasza nem győzött meg engem. Ön mondta, hogy gyakorlatba lépni kell, és oda fogok utazni, és a helyi szervezetekkel fogok dolgozni. Louis Michel úr is mondta ezt, és Ferrero Wagner asszony is. De mi az, hogy aktívabb leszek? Ez nem elég. Nem inkább arról van szó, hogy a humanitárius segítséget akadályozzák, leállították Gázában? Szeretném hallani az elemzését. Egy kicsit részletesebben tudna erről nyilatkozni. Zselev asszony, öné a szó. Jól ismert tény, hogy több éve a nemzetközi közösség, nagyon sok szereplő, köztük Louis Michel biztos és Ferrero Wagner asszony próbál aktív lenni ott. Ez elnyúló válság, és mindenki próbál mindent megtenni azért, hogy segítsen a bizottság, vagy én, mint biztos jelölt, nem tudja az egész problémát megoldani, ezt nem lehet elvárni. Ez fontos humanitárius fellépés részünkről, és ami itt a lényeg az, hogy nem tudjuk a humanitárius segítséget eljuttatni. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, és segítsünk a gázai lakosságnak, tudni kell azt is, hogy a bizottság kezdeményezést tett. Mert a lakosság 95%-a Gázában a mi támogatásunktól függ, Éppen ezért készpénzzel szeretnénk segíteni, mégpedig úgy, hogy a helyi lakosság munkáját kifizetjük, a helyi lakosság megtisztítaná a városokat, stb. Ez nagyon fontos és hasznos. Azt nem tudom ígérni, hogy az egész problémát Gázában meg tudom oldani. Kiegészítő kérdés, de Kaiser asszony részéről. Csodálkozom azon, hogy asszonyom Zseleva asszony, ön nem beszélt kicsit többet arról, hogy milyen lehetséges eszközöket lehetne alkalmazni arra vonatkozóan, hogy nyomást gyakoroljunk. Szerintem ennek megvan az útja, módja, és reméltem, hogy erre fog kitérni, amikor Louis Michel úr kérdésére is válaszol, amikor megkérdezte, hogy milyen eszközöket kíván alkalmazni, és milyen összefüggést lát a Nemzetközi Büntetőbírósággal etéren. Seleve asszony már most alkalmazzuk a stabilitási eszközt, az összes lehetőséget kihasználjuk, politikai párbeszédet hirdetünk és alkalmazunk, de nagyon komplikált helyzetről van itt szó. Az előző válaszomban elmondtam, hogy azt nem ígérhetem, hogy az egész problémát megoldom, és ezt senki nem ígérheti meg. Ami fontos nekünk az az, hogy a helyszíni, helyszínen a segítségünket valóban átadhassuk, közvetítessük, mert ott a helyszínen nagyon sokan szenvednek. Sok eszközünk van, de először a politikai akaratra van szükség ahhoz, hogy a probléma megoldódjon, és ezt önök is nagyon jól tudják. Elnök, Kessler úrnak adom át a szót. Elnök asszony, Jeleve asszony, Mindazok ellenére, hogy a nemzetközi erőfeszítések történtek, az emberi jogok helyzet nem igazán bíztató, hadd mondjak néhányat. Ezek közül a sajtó, a vallásszabadságot gyakran lábbal tiporják, mint például Iránban. Az Európai Unió többször is kifejezte azt, hogy szeretnénk megtartani az európai az emberi jogok egyetemes egyetemes emberi jogokat. Azt szeretném megkörtezni Nyeleve asszonytól, hogy néhány példán keresztül be tudná elmutatni a prioritásait a humanitáris segítségnyújtásban, és el tudná azt mondani, hogy a szankcionálást eh, hogyan képzeli el Jeleva, Zseleva asszony válasza. Köszönöm szépen a kérdést az a megállapodás, amelyet a harmadik országokkal kötöttünk meg, ezek nagyon fontos eszközt jelentenek, ezek befolyásolják a humanitárius kérdéseket, illetve ezek a humanitárius kérdések és biztonsági kérdések befolyásolják a munkánkat is. A prioritásaim között említettem a kezdetben néhányat, ezek nagyon fontosak. Sokkal nagyobb tiszteletet kell követelni a nemzetközi humanitárius jog számára. Ugyanígy növelni kell humanitárius segítségnyújtásunk hatékonyságát. Ez eh, természetesen megtörténhet úgy is, hogy végrehajtunk új módszereket. Már elmondtam, hogy jelenleg kísérletezünk, de nagyon jó gyakorlati tapasztalataink is vannak új technológiák alkalmazását, illetően, mint például, ami a különböző segítségnyújtóink biztonságát illeti, vagy például ami az új ö, ö, felszereléseket illeti, ezt mind végrehajtjuk. Elmondtam a szolgálataim kapcsán, hogy egy új rendszert, egy új elektronikus audit rendszert szeretnénk kifejleszteni. Ez nagyon jó lenne, hiszen ez a munkánk minőségét is növelni, és ez fontos számomra. Kessler úr, van-e még kiegészítő kérdése? Igen, a legutóbbi példa kapcsán szeretném megkérdezni azt, hogy az auditing, az audit milyen szerepet játszik, hiszen a civil szervezetek is részt vesznek a krízis leküzdésben. Hogyan látja az együttműködést ezen szervezetekkel? Zseleve asszony, öné a szó. Ahogyan tudják, a humanitárius segítségnyújtásunkat nem egyedül végezzük, ezt egy hálózaton keresztül végezzük el, és ehhez tartoznak a civil szervezetek is. Több mint 100, 185 ilyen szervezet van, ezek a helyszínen mm, dolgoznak, de nem csak ezt teszik, hanem nagyon fontos forrását jelentik a különböző ötleteknek, és az auditnál is segítenek nekünk. Mitchell úr, a szó. A nemzetközi együttműködés nagyon fontos ön számára. Bérman kollégám már elmítette azt, hogy milyen nehéz együttműködni a különböző biztosoknál. A kérdésem az az, hogy önnek mi lesz a szerepe a nemzetközi együttműködésnél. Zseleva asszonyi a szó. Szeretném önt biztosítani arról, Mitchell úr, nincsen semmifajta zavar itt, mert már többször találkoztunk az elmúlt héten a meghallgatás előtt, szinte minden nap találkoztam a kollégáimmal, az úgynevezett relax biztosok találkoztak egymással, és egyetemű a munka felosztása, a szerepek felosztása közöttünk. És amit mi biztosan tudunk, az az, hogy jobb legyen a koordináció és a koherencia, és ez rendkívül fontos. A, ma, az én ö, kompetenciám, hatásköröm az az lesz, hogy erősítsem az együttműködést a regionális szervezetekkel, mint például az ASEAN-nál, a Mercosurrel, illetve több más szervezettel. Ez akkor lényeges, amikor a humanitárius amikor arról beszélünk, hogy figyelembe kell venni, tiszteletbe kell tartani a nemzetközi humanitárius jogokat. Hogyha ez a fajta információt nem működik, akkor a regionális szervezetekhez kell menni, és arra kell őket kérni, hogy segítsenek nekünk abban, hogy intézkedéseket tudjunk létrehozni, amelyekkel meg tudjuk oldani a segítségnyújtást. Nagyon sok esetben meg kell erősítenünk a szomszédos országok azon képességét, hogy befolyásolni tudják az adott országot, hogy bejutást engedélyezzen számunkra az ország területére. Non, non, il ne souhaite pas. Il souhaite pas. C'est très gentil. Bon. Donc nous avons maintenant... Elnök, az utolsó része következik a kiegészítő kérdéseknek. Ez az utolsó forduló. Ezeket a kérdéseket írásban kellett átadni. Nem kaptam kérdéseket írásban, de néhány másodpercet adok önöknek, hogyha kívánnak még valamilyen kiegészítő kérdést feltenni Zseleva asszonynak. Úgy látom, hogy senki sem jelentkezik. Ebben az esetben befejeztük a kérdés-válasz részt, most pedig átadom a szót Zseleva asszonynak a záró megjegyzések megtételére maximum 5 percet kap. Madame la Présidente, honorable members. Igen, tisztelt tagok. Szeretném megköszönni ezt a nagyon érdekes eszmecserét. Nagy örömömre szolgált, hogy szólhattam önökhez, és remélem, hogy nem sokára ismét szólhatok, hogyha megerősítenek posztomban. Az Európai Parlament korábbi tagjaként, akit kétszer választottak meg, is nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettek. Személyes érdekem az, hogy nagyon szoros párbeszédet alakítsak ki önökkel. Politikusként a munkámat nagyon nagyra értékelem. Csak is az Európai Parlamenttel történő párbeszédben és az európai állampolgárokkal folytatott párbeszédben tudom elképzelni munkámat. Többet kell tennünk, hogy az állampolgárokat közelebb hozzuk az Európai Unióhoz. Prioritásnak kell lennie ennek a bizottság munkájában. Remélem a parlament támogatni fogja ezt a prioritást is. A Lisszaboni szerződés megadja lehetőséget, hogy jobban gondoskodjunk polgárainkról és bárkiről, aki a világban szükséget szenved. Látnunk kell az esélyünket, hogy az európai intézmények és az európaiak közötti szakadékot átidalhatjuk. Nekünk, európai intézményeknek az a feladatunk, hogy az európaiakért dolgozzunk, hogy békében, biztonságban és a jövőbe vetett bizalommal élhessenek. Az európaiak tanúbizonyságot tettek arról, hogy támogatják a humanitárius politikánkat. Számos tanulmány is ezt támasztja alá. Az európai szolidaritás szelleme tehát él. Az európaiak aggódnak a többiekért. Érdekli őket, hogyan élnek a nem európaiak. Főleg a szegény és a sebezhető emberekről van szó. Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy az európaiak büszkeségére is apeljáljak. Az európaiak nagyon büszkék arra, amit elértek. Büszkék arra, hogy az ő segítségükkel mi az európai intézmények reményt vihetünk olyan emberek életébe, akik szükséget szenvednek. Szeretném, hogyha az európaiak kijelenthetnék, hogy igenis, én is hozzájárultam ahhoz, hogy ezeket a tüzeket el lehetett oltani, mielőtt kioltották volna emberek életét. És hogyha külföldre megyünk, akkor büszkék lehessünk az európai zászlóra. Hogyha például egy volt katasztrófa helyszínén egy szivattyún látjuk. Hiszen az Európai Unió segítsége nélkül az nem lett volna lehetséges. Hogyha az európaiak büszkék, akkor végzem jól a feladatomat hiszen eh, szeretném megmutatni Európának és a világnak, hogy az európaiak igenis törődnek a többiekkel, megőrzik a többiek méltóságát, megmentik életüket, ha szükség van rá. Az európai polgárok és intézmények kéz a kézben fáradoznak ezért, és kölcsönösen büszkék egymásra. Örömmel várom, hogy együttműködök majd önökkel. Köszönöm. Je vous remercie toutes et tous. Köszönöm mindenkinek a feltett kérdéseket, köszönöm a biztos jelölt asszonynak a válaszokat, mondja az elnök asszony, és mielőtt lezárnám az ülést, emlékeztetek arra, hogy a koordinátorok összeülnek azért, hogy értékeljék ezt a meghallgatást, mégpedig ma zárt ülés lesz 8 órakor az ASP 1G2 teremben. Köszönöm mindenkinek jó